Those command and control arrangements will be, have to be agreed by consensus by all 28 member states. Egységesen jóvá kell, hogy hagyja mind a 28 uh, Észak-Atlanti Tanács tag ország. Tehát tiszteletben kell tartani ezeket a bevetés irányítási rendszer paramétereket. Aztán a a hatalmas költségekre tekint, tettel, mert a többfázisú európai adaptív megközelítés nagyon sokba kerül. Az Egyesült Államok önkéntes hozzájárulást ad költségmentesen az európai szövetségeseink számára. Az ILP-BND rendszernek a kiterjesztési költsége becslések szerint, az országaink becslése alapján, az amerikai fegyverzeti szakértők egyetértésével ez 10 év során kevesebb lesz, mint 200 millió euró, és ezt kell 28 szövetségesnek fedeznie az Egyesült Államoknak is, amely 20-21 százalékot vállal 21-22 százalékot a közösen megvalósított programokból. Az Egyesült Államok, illetve Kanada hozzájárulása, tehát jelentős, és hogyha ezt elosztjuk egy átlagos ország méretével, egy közösen finanszírozott program költségével összevetve, a NATO számára a költség kisebb lesz, mint hogyha két évente egy fő harckocsit vagy tankot vásárol. És ez a normál fegyverbeszerzési költségekkel összemérhető a szokásos tevékenységén keretében. Elnök úr, ahogyan említettem, nagyon örültünk annak, hogy Lisszabonban tarthattuk a csúcs találkozót, és hogy ott találkozhattunk orosz barátainkkal, szövetségeseinkkel. Örültünk, hogy részt vett a munkánkban az orosz elnök is, és baráti légkörben zajlott az egyeztetés. Rogozin nagy nagykövet úr is ott volt, és biztos vagyok benne, hogy ő is megerősíti, hogy eredményes együttműködést folytattunk a találkozó alkalmával. A Lisszabonban meghozott döntések a NATO-orosz rakétaügyi együttműködés kapcsán még csak előzetesek, tehát a munkát még el kell végezni a megállapodás szellemében, de fontos döntések születtek, kettőt emelnék ki. Az első, hogy felújítjuk majd a hadszintéri ballisztikus rakétavédelmi eh, rendszereket érintő együttműködésünket a NATO és Oroszország között 2002 és 8 között folytattuk le ezt az együttműködést, és a második megállapodásunk az volt, hogy jövő nyárig, júniusig kialakítjuk a, az együttműködés kereteit a hadszintéri rakétavédelem fölötti szinten, tehát a területi rakétavédelmi rendszernek a szintjén. Ideértve egy közös vizsgálatot is, amelyet a NATO tanács keretében 29 tagország végezne el. És egy európai megközelítést fogunk ennek keretében kialakítani, amely mind az orosz, mind a NATO képességeket tekintetbe veszi. És azzal zárnám, elnök úr, hogy ebben az értelemben semmiképpen sem nulláról indulunk. Amerikaiasan azt szoktuk mondani, hogy nem, az, nem a rajtkockától indulunk újra. És a korábbi együttműködésre építhetünk, és a meglévő képességekre alapozhatunk. Jövő nyárig, mostantól kezdve kialakíthatjuk ennek a részleteit, hogy a két rendszer kooperáció keretében hogyan kapcsolódhat össze. És nagyon pozitív programot alakítottunk ki az Oroszországgal számítógépes támogatású közös hadgyakorlatok témakörében négy évig. Akkoriban én az amerikai fegyverzetőgyeknek a szakértője, vezetője voltam, és a Pályevszki tábornokkal megvitattuk a stratégiai jelentőségét ennek, és Pályevszki úr az orosz védelmi rendszerek vezetője, illetve a biztonsági tanácsadó testületnek a vezetője volt, és a vitáink során mindkét fél elmondta a maga érdekeit, érdekeltségeit, és megállapodtunk az együttműködésben, amelyet négy-öt közös gyakorlaton meg is valósítottunk. 2008. januárjában következett bennek a csúcs eseménye. München mellett egy német védelmi létesítmény közelében tartottuk a gyakorlatot, és ez különösen sikeres volt. És azt mondta a résztvevő tábornok, hogy bebizonyítottuk, hogy ha közösen dolgozunk, akkor a NATO és Oroszország a bevetési szabályok, a megállapodások mentén együtt tud működni, és bármely területet, bármely népességet meg tudunk együtt védeni a jövőben. Tehát ezen az alapon nézünk nagy várakozásokkal, illetve tekintünk nagy örömmel az együttműködés elé Oroszországgal. Oroszország a rakétavédelmi területen a saját részéről is nagyon jelentős hozzájárulást adhat. Hiszen több évtizede működtet Moszkvában egy központi rakétavédelmi rendszert, egy antiballisztikus rakétavédelmi rendszert, már a harmadik generációnál tartanak. Remek képességekkel rendelkezik a rendszer, viszont nem teljesen kiterjedt. És a Moszkva környéki silóknak a az elfogó eh, rakétái korlátozott számúak, 68 eh, van belőlük, és nagyjából 100 mérföldre korlátozódik a hatókörük. És Oroszország jelentős forrásokat szánt a képességfejlesztésre ezen a területen, tehát ők semmiképp sem nulláról indulva működnek együtt velünk. Tehát a föld felszíni rakétavédelmi rendszerek egyike lesz az S-400-as rakéta, amely nem csak bombázógépeket, hanem rövid távú rakétákat is képes elfogni és lelőni. A Patriot 3-as amerikai rendszerrel összevethető ez a rakétavédelemben. Tehát Oroszország hozza a maga tudását, a NATO a maga képességét, és jövő nyáron állapodunk meg abban, hogy milyen lesz a kapcsolat az orosz rendszer, illetve a NATO által kiépíteni szándékozott rendszer között, és ennek az irányítási rendszere hogyan működjön majd, amit majd a NATO szabályok mentén veszünk fontolóra, tehát részint a, az európai főparancsnok irányítása alatt áll majd a légtér védelme, és a NATO integrált légvédelmi rendszerének a része lesz. Elnök úr, zárásképpen annyit mondanék még, hogy abban az értelemben, hogy Amerika milyennek tekinti ezt a történelmi sikernek elkönyvet Lisszaboni csúcs találkozót, és az ennek nyomán kialakítandó rendszert. Obama elnököt szeretném idézni, illetve alelnökünk Joe Biden közleményt adott ki múlt héten, és ebből szeretnék felolvasni. 2009. szeptemberében Obama elnök úgy döntött, hogy Bush elnök korábbi tervét módosítja a Lengyelországban kialakítandó eh, rakétavédelmi bázis eh, kapcsán. Egyesek azt mondták, hogy a szövetségesek érdekeit beáldoztuk eh, az orosz érdekek oltárán. És mások úgy nyilatkoztak, hogy ez e, kisiklást okoz majd az Oroszországgal való együttműködésben. Biden alelnök azt mondta, hogy mindkét esetben tévesnek bizonyultak ezek az aggályok. És Lisszabonban az a megállapodás született, hogy egy egységes Európa NATO segítségével kiépíti a a rakétavédelmet és a START szerződésnek a ratifikálását viszi, illetve Oroszországgal együttműködik annak érdekében, hogy a rakétavédelem és a fegyverzet ellenőrzés kéz a kézben haladhasson a jövőben. Köszönöm, elnök úr! Merci, monsieur Bell. Köszönöm szépen, Bell úr. Lizek uh, úr, az alelnökünk uh, szeretne most hozzászólni. Egy pár műszaki részletet szeretnék említeni, és éppen ezért lengyelül fogok beszélni. Lengyelországból jöttem, de nem a szándékom van a legutolsó érvekre utalni, amelyekről a nagykövető szó, tehát nem fogok a, a média szenzációra utalni, E, amely egy bizonyos e, szervezettől származik, amit most már egy pár napja jól ismerünk. E, egy pár dolgot szeretnék kérdezni. Nem igazán értek a rakétákhoz, de ö, ö, természetesen nyilvánvaló, hogy óriási a különbség a tervek között, amelyekről most szó volt, és amit az előző kormány alkalmazott, tehát a Bush kormány és rendszer, és jelen pillanatban a legmegdöbbentőbb aspektus a költségbeni különbség, amiről most beszélünk. Volt szíves említeni, hogy 200 millió amerikai dollárról van itt szó, és előzőleg, ha nem tévedek, több tíz milliárd dollárról volt szó, és éppen ezért meg szeretném kérdezni, hogy honnan származik ez a különbség. Természetesen nem azt mondom, hogy az olcsó projekt nem tűnik elég komolynak, hanem inkább arról van szó, hogy a különböző NATO tagállamokban fel lehet-e használni a jelenleg létező rendszert. És tekintve, hogy egy EU intézményben vagyunk, a második kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan látja az Egyesült Államok az EU-val való együttműködést, és a különböző tagállamokkal való együttműködést, amelyek nem NATO tagok. A legtöbb EU tagállam a NATO-nak is tagja, de van egy pár, amelyik nem. Éppen azért szeretném tudni, hogy hogyan látja az Egyesült Államok az ő területüknek a védelmét a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bellúr. Két rendkívül érdekes és nagyon fontos kérdést kaptam. Hát először is a költségekre vonatkozólag. Kb. három évvel ezelőtt megjelent egy számadat erre vonatkozólag a médiákban, hogy a NATO védelmi rendszer 20 milliárd euróba kerülne, Európa védelme szempontjából. Nem tudom pontosan, hogy mi volt az árfolyam három évvel ezelőtt, de magasabb, mint most minden esetre tehát egy jelentős különbség van, de természetesen két teljesen különböző dolgot hasonlítunk össze, mert a 20 milliárdos becslés, amit a kérdésben jeleztek, feltételezte, hogy hogy elfogó berendezések és lokátorokat akkor nem nyújtott volna az Egyesült Államok, és a NATO megvásárolta volna, beszerezte volna mindezeket a berendezéseket itt maga. Másodszor pedig feltételezték, hogy a, itt tulajdonképpen a NATO területet bármilyen jellegű rakéta veszély ellen akarták megvédeni Észak-Koreát is ideértve, tehát amennyiben például Grönlandot vagy az Azori szigeteket támadták volna akár Észak-Koreából, akár a közép-keletről, mindezt akkor lefették volna, tehát bármilyen földrajzi kihívásra akkor felkészültek volna. Ez volt ebbe a becslésben a legfontosabb. És ugyanakkor az Egyesült Államok szándéka, és ezt is a lengyel kérdésre vonatkoztatom, hogy a Obama elnök szerint a harmadik oldal védelmére is felkészült volna, és pedig önkéntesen vett volna részt ebben a típusú védelemben is, viszont akkor sokkal alacsonyabb lett volna, mint a 20 milliárd, nem tudom, hogy a, a 200 millió val kapcsolatban lett volna-e valami különbség a tíz éves viszonylatban, de minden esetre a Bush terv az volt, hogy a, a hogy az elfogó berendezéseket Lengyelországba telepítették volna, és akkor a, ugyanazokat a berendezéseket az ICBM a, típust használtak volna, mint amit az Egyesült Államok Alaszkában és Kaliforniában használ, kivéve egy másik típusút, amelyik már a harmadik stádiumra vonatkozott, de minden esetre egy teljesen felkészített ACBM elfogó berendezést is eltelepítettek volna, és ugyanakkor hosszú távú, hosszú hatótávolságú támadásra is felkészültek volna a középkelet szempontjából, és tehát általában ez a ez, ez még mindig NATO összefüggésben történt volna, a harmadik típusú telepítéseket is ideértve. Ha ezt folytatták volna, akkor a NATO-nak végeredményben ezt a hosszú távú jelleggel ki kellett volna egészíteni rövid hatótávolságúakkal, tekintve, hogy közvetlenebb veszélyek állnak fel, fel e, Európában. Az Obama megközelítés pedig lépésenként történik, és a helyzethez igazítják és pedig éppen az ellenkező irányba hallott, tehát először is a, a rövid távú tekintve a, a a Európa földrajzi helyzetét rövidebb, hatókörű támadásokkal kellett volna először felkészülni, és azután a nagyobb hatókörűre, amennyiben a veszély valósnak tűnik. Nem hiszem, hogy valójában a két terv között költség szempontjából óriási különbség lenne. A második kérdés pedig elsősorban természetesen a köz, kifejezetten az EU-ra vonatkozik védelmi és válság megoldással kapcsolatos kérdésekre, és természetesen a NATO megállapodásban mindez benne van. Az egyik fontos cikk a Lisboni szerződés értelmében az, hogy amennyiben Európát megtámadnák, tehát itt nem arról van szó, hogy EU bevetés mint Kongóba valamilyen szempontból, biztonsági szempontból, tehát most nem erről van szó, de amennyiben magát Európát támadnánk, akkor az EU tagállamok, amelyek ugyanakkor NATO tagállamok is, természetesen a NATO-tól várnák, hogy a védelmet, szükséges védelmet és szervezést nyújtsa. De ugyanakkor amikor döntés született a kollektív védelem szempontjából az ötös cikke értelmében Lisbonban, akkor természetesen ez azt jelenti, hogy 21 ország az EU tagállamok közül NATO tag is, tehát ők a NATO felépítéstől várnák, hogy megvédje őket Európában külső támadás ellen. Ez nagy kihívást jelent annak a hat tagá, EU tagállamnak a szempontjából, amelyek nem NATO tagok, és természetesen mindezt figyelembe véve konzultációk lennének például Svédországgal és Finnországgal is, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy pontosan értjük ezeket a fejleményeket, és hogy ők hogy fogják fel a saját kapcsolatukat a NATO-val ilyen szempontból. Köszönöm szépen! Eh, Magvan Nikolász úr, alelnökünk szeretne hozzászólni. Eh, egy-két kérdést. A költség jó, eléggé alacsony, és a berendezések biztonságával kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést, figyelembe véve az alacsony költséget. Ugyanakkor azt is hallottuk, hogy rugalmas a rendszer szeretném tudni, hogy van-e egy európai komponens ebben a rendszerben, és könnyű lenne-e Európa szempontjából az, hogy valójában kivegye a részét ebből a mechanizmusból. A harmadik kérdésem pedig a következő lenne. Mindenki aggódik a nukleáris proliferáció, tehát a sorompó nem működne ilyen értelemben atomsorompó, tehát mindenki emiatt aggódik. Van-e valami megállapodás Oroszországgal ilyen értelemben, és még ennél is fontosabb lenne, az oroszok is megpróbálják azt megállítani, hogy veszélyes területeken elterjedjenek az atom fegyverek, és olyan területeken is, ahol úgy tűnik, hogy igen veszélyes körülmények között próbálják kifejleszteni ezeket az atomfegyvereket. És az utolsó kérdésem, a, mi az európai védelmi rendszernek a jövője? Ugyanis bemutatott egy négy lépésből álló projektet. Szeretném tudni, hogy ez a védelmi rendszer képes lenne-e reagálni egy atomtámadás esetén. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lanz úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt nagykövet úr, azt szeretném megkérdezni, hogy az Egyesült Államok feltette-e azt a kérdést, hogy mik az okai annak, hogy Oroszország szeretné, hogyha Európa gyöngébb maradna és kevésbé védhető. Vagy legalábbis a rakétavédelmi képességeit szeretné megbénítani. Ami látszólag ellentmond Euró- az Európa irányába orosz részről tanúsított békét szorgalmazó politikának. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Weigel úr. Uh, thank you, chairman. Mr. Bell, you... Köszönöm, elnök úr. Bell úr, ön tájékoztatott bennünket az új rendszerről. Ez a legátfogóbb rendszerismertetés, amit eddig hallottam. Köszönöm szépen, hogy ennyire konkrétan fogalmazott. És nem csak a katonai szükségletekre épített az érveit, hanem egyfajta politikai reflexiót is beépített közéjük. A következő kérdést én nemrég feltettem itt a teremben. Egy magasrangú NATO tábornoknak azt kérdeztem tőle, hogy a rendszer vajon növeli-e a közel-kelet biztonságát, konkrétan Izrael biztonságát. Mert nem említette azt az államot, amely egyértelműen a legnagyobb aggodalmaink forrása. És amely kapcsán védelmi rendszert ki kell építeni, illetve amely számára ki kell építeni egy védelmi rendszert, de mindenki világosan látja, aki itt ül a teremben, hogy kiről van szó, mely államról van szó. És ez az ország agályaink legjelentősebb forrása. És akkor még finoman fogalmaztam. Hogyha tekintetbe veszük a palesztin-izraeli konfliktus természetét. És szembe kell néznünk a helyzettel. Én nagy híve vagyok a diplomáciának az utóbbi napok fejleményei dacára, amely inkább arról szól, hogy a diplomácia úgy általánosságban korlátozott képességekkel rendelkezik. Ennek ellenére én első vonalba helyezem a diplomáciai vonalat, illetve munkát, hogy diplomáciai megoldást keressünk minden problémára. Én ezt az elképzelést, ezt a projektet olyannak tekintem, mint amelynek az a feladata, hogy Izrael biztonságát növelje. Ha ez igaz, akkor fokozza Izrael készségét is a problémák megoldására a palesztinokkal. Mégpedig békés, konstruktív módon. és az általános közel-keleti légkört is javítsa, összpontosítva a békés megoldásokra és a kompromisszumokra. Tévednék? Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Kiri. Köszönöm szépen, Kirillov úr. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen. Bell nagykövet úr. Nagy figyelemmel követtem az ismertetőjét. Egy kicsit arra szeretnék összpontosítani, hogy műszakilag mennyire megvalósítható ez az együttműködés Oroszországgal. Említett korábbi tapasztalatokat, számítógépes szimulációt és így tovább illetve a jövőbeni esetleges orosz hozzájárulásról is szólt, hogy úgy fogalmazza, a moszkvai védelmi rendszer talajára támaszkodva. De ez egy nagyon komoly próba, mert politikailag rendben mondom, műszakilag, hogy alakul majd. Mert ahogyan említettem, mint egy hat hónap múlva, jövő júniusra ki kell dolgozni a műszaki részleteket is. És ez ügyben vannak kétségeim. Rogozin úr nyilván kitér majd erre is a későbbiekben. Szóval nem tudom, hogy a korábbi fegyverkezési verseny maradványai mit jósolnak a jövőre. Hát a felek nem bíznak igazán egymásban, mennyiben lesznek majd arra készek, hogy további információkat szolgáltassanak ki a másik oldalnak a rendszerfejlesztéseikkel kapcsolatban, vagy mennyire szeretnék majd az eredményeiket visszatartani. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert politikailag valóban nagyon fontos ez a próbálkozás, mert hogyha a próba sikertelen, akkor ez visszaüthet. Köszönöm. Köszönöm. Bell úr, kérem, hogy a kérdésekre adjon választ, illetve ezzel lezárjuk az első panelt. Köszönöm. Be brief because there are quite a number of questions there. Inter- Köszönöm, elnök úr. Igyekszem válaszolni. A biztonságot tekintve az elfogó rakéták maguk olyan kialakításúak, hogy kinetikus becsapódásra robbanó technológiával működnek, tehát nem tartalmaznak atomcsapásra alkalmas robbanófejeket, és hogyha véletlenül lőnék ki őket, ami nagyon nehezen elképzelhető, de akkor a légkörben elégnének. Tehát az egész tengeri képességei azok olyanok, amelyeket több éve már folyamatosan bizonyított az amerikai haditengerészet, és nem volt téves kilövés, nem volt biztonsági aggodalomra okot adó incidens sem. Ami pedig a román, illetve a lengyel bázisnak a képítését illeti az évtized során, ezeket szigorúan védett létesítményként üzemeltetjük majd és csak az elfogó rakéták üzemanyagát tartalmazzák majd robbanó anyagként. És a földi, légi rakéták üzemeltetésében a NATO-nak nagy tapasztalata van e európai területen is, biztonsági kockázatok nélkül. Aztán kitérnek az európai beszállításokra, a közös finanszírozású részen túlmutató ALT-BMD rendszer alkotó elemekre gondolok, és a NATO szövetséges országok eldönthetik majd, hogy a nemzeti képességeiket az átfogó NATO architektúra keretében mennyiben kívánják fejleszteni. Az ALTBMD jelenlegi program, amely az induló képességeit idén év végére eléri már néhány héten belül. Tehát ez már széles körű szövetségesi képességeket jelent. Tehát fejlett technológiát biztosít Európában. Európában itt van a, a Thales, illetve az ABMD, amelyről később hallhatunk, illetve a francia, olasz Aster és aztán a holland Aster és a spanyol frigát, aztán az amerikai német program, a mobil légi védelmi program e miatt a bővített magasságvédelmi rendszerek mind-mind annak a példái, hogy a hosszú távú képességek Európában megvannak, és ezeket interoperábilisnak e, vizsgáltuk be. Ezek együtt tudnak működni a NATO irányítási rendszereivel és hogyha a különböző tagországok úgy döntenek, hogy ehhez hozzájárulnak, akkor lehet csatlakozni a NATO által képített rakétavédelmi rendszerhez. Hogyha a védelmi miniszterek úgy döntenek, hogy magasabb képességeket építenek ki, tehát a magasabb szinten, illetve légkör feletti, felső légkörben működő szinteken, akkor a tapasztalataink alapján azt mondhatom, hogy már rajzasztalon fekszenek ezek a tervek, illetve én, nálunk is végeztünk kutatásokat, csak nincsen rájuk finanszírozási forrás, és a pénzügyi válság közepette nem is valószínű, hogy lesz. Tehát, hogyha a NATO szövetségesek úgy döntenek, hogy nemzeti szinten saját programot indítanak, és ebbe befektetnek az alacsonyabb szintű TMB képességek terén, illetve ezeknek a képességeit fejlesztik, és bekapcsolják a szélesebb európai területi védelmi rendszerbe, akkor ennek semmi akadálya, sem műszakilag, sem üzemviteli szempontból, tehát a NATO architektúrára rácsatlakozhatnak. Ugyanúgy, mint ahogyan a többfázisú eh, amerikai adaptív megközelítést megvalósítják. Aztán felvetődött a kérdés, hogy mi a kapcsolat Oroszország ügyében, illetve a fegyverkezés hogyan alakul a proliferáció, a orosz biztonsági érdekeket mennyiben sérte. Nagyon pozitív az együttműködésnek a tapasztalata Oroszországgal és az USA az utóbbi több év során mindig mellettünk szavazott az ENSZ biztonsági tanács szankciói kapcsán, hogy például eltántorítsuk Iránt a fegyverkezéstől, a fegyverek fejlesztésétől. Ez jelentős. Fontos, hogy Irán egységes fronttal szembesült, amelynek része Oroszország is az ENSZ bétén belül. És az USA pedig különösen Obama elnök eh, Oroszországgal elmélyülő együttműködése kapcsán eh, reményteljes a jövőre nézve. Ez további bővülést jelent majd az együttműködésben. Még Oroszország témájánál maradva egy, egy kis ideig. Miért szeretné meggyengíteni a NATO-t Oroszország, illetve megbénítani a rakétavédelem terén? Azt mondanám, pontosabban az volt a kérdés, hogy Európát miért akarja gyöngéteni, illetve megbénítani eh, Oroszország. Nos, Lisszabon alapján azt mondhatom, hogy ott egy új úti terv bontakozott ki a rakétavédelemben Oroszországgal, és a következő hetek során őszinte konstruktív megbeszélések kezdődnek, sőt, már ezen a héten le fogunk ülni és reméljük, hogy júniusig megállapodunk a részleteket illetően is. Természetesen az ördög a részletekben rejlik, ahogyan ezt mondani szoktuk, és Nyilván lesznek nagy kihívást jelentő feladatok egyes részterületeken. Orosz barátaink például felhívták a figyelmünket arra, hogy tisztázni kell a költségmegosztást és a technológiai kérdéseket. Hogy hol lehet átadni, illetve hol nem lehet átadni technológiát. Ezeket ki kell dolgozni, de én bizakodó vagyok részben azért, mert jó tapasztalataim vannak. NATO tisztviselőként az utóbbi egy évtizedben Oroszországgal nagyon jól együtt tudtunk működni, illetve említettem, hogy a TMB területen mennyire sikeres volt az együttműködés. Aztán a rakétavédelem, illetve a közel-kelet összefüggése. Irán a palesztin-izraeli konfliktus kapcsolata, erre szeretnék kitérni. Több éve úgy gondolom, hogy a rakétavédelem segít, nem önmagában megoldás, mert akárhogy is nézzük, az, eltökélt diplomáciai munka hozhat eredményt, viszont kétféle módon is segít a rakétavédelem. Egyrészt a rakétavédelemmel rendelkező nemzetek nagyobb önbizalommal is rendelkeznek, de ez nem azt jelenti, hogy a rakétavédelem az az ellencsapási képességeket helyettesítené, hanem több lehetőséget biztosít egy válsághelyzetben. Számomra jelentős, hogy a Bush kormány nagyjából három évvel ezelőtt, amikor éppen válság volt Észak-Koreában, az észak-koreai atombomba fejlesztések miatt, akkor a kaliforniai, illetve alaszkai rakétavédelmi rendszereknek a működőképessége azt jelentette, hogy a diplomáciára több időnk lehetőségünk maradt. Magyarán a diplomáciára szerzünk plusz időt a rakétavédelemmel. Nem akarom ezt eltúlozni, de viszonylagos egyensúlyt tudunk teremteni a katonai, illetve a diplomáciai egyensúly tekintetében és a rakétavédelem ebben az értelemben segíthet a közel-keleti stabilitás területén is. Másodszorban a NATO döntése üzenetet jelent, és hogy Oroszországgal együttműködve fejleszti ki a NATO a rendszert, mivel Oroszország és aggályoknak adott hangot a rakéták szaporodása miatt, illetve a, az iráni rakétafejlesztési program ugyancsak agályokat vet fel, ezért fontos, hogy a döntéseinkkel jelzés értékű lépéseket teszünk. Jelzést küldünk Iránnak, hogy amennyiben úgy gondolja, hogy bevethető még akár mérsékelt atomképességek kifejlesztésével atomválság esetében zsarolhatja majd a nyugatot, akkor csalódni fog. Mert leállíthatók az erre irányuló törekvések. Nem akarom ezt sem eltúlozni, mint érvet, de mindkét esetben úgy gondolom, hogy a rakétavédelmi rendszer eredményesen hozzájárul a diplomáciai lehetőségek érvényesítéséhez, hogy úgy találjunk megoldást. Végül, elnök úr, az utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy szerintem miért van működőképes műszaki alapja annak, hogy együttműködhetünk Oroszországgal a rakétavédelem területén. A NATO Oroszországgal kapcsolatos tapasztalataira, a TMB-re 2002 és 2008 közöttre utalnék vissza. A kialakított koncepció nem arról szólt, hogy egyetlen egységes, integrált, kombinált rendszert építettünk volna ki, hanem különböző rendszerintegrációs, illetve mérnöki megoldásokat kerestünk arra, hogy interoperábilis képességekkel rendelkezzünk együttesen. Tehát a NATO, illetve ART-BMD fejlesztéstől eltérően az orosz NATO együttműködés arról szólt, hogy koordinált, de önálló, független védelmi rendszereink legyenek. Tehát ezek egymás szomszédságában, de egymással együttműködő rendszerként szerepeltek. És mindkét oldal maga irányította a saját rendszerét, illetve a, az elfogásra vonatkozó döntéseket. És a közös védelem volt ennek az eredménye. A zárógyakorlat 2008-ban történt, és néhány hete a NATO-ba látogatott Oroszország, és egy nagyon érdekes beszámolóban összegezték a tapasztalatokat egy hipotetikus, egy feltételes Idaho-beli válságot modelleztünk, és északról érkező rakéták ellen vettük igénybe a rakétavédelmi rendszert. És mindkét oldalon önálló, szuverén, autonóm döntéseket hoztak. De mert egymással szomszédos védelmi területekről beszéltünk, nagyobb volt a lefedett terület. És egy értékes célpont felé tartott a rakéta a NATO területen a gyakorlat során, és a NATO eh, elfogó rakétái már elfogytak, és a két központ közötti hírközlési rendszer kiépítésének köszönhetően fel tudtuk hívni az orosz oldalt, és felkértük őket, hogy a nálunk már elfogyott elfogó rakéta helyett ők lőjenek ki egyet, és lőjék le a rakétát, és ez sikerrel meg is történt. És anélkül, hogy technológiát kellett volna átadni, vagy rendszerintegrációs, illetve mérnöki szintű összehangolást kellett volna a rendszerek között elvégezni. Tehát a TMD együttműködés az első lépés volt, ezt fel fogjuk újítani majd a Lisszaboni szerződés keretében, és ezt a nagyon eredményes gyakorlatot 2008. januárjából modellként fogjuk majd alkalmazni, mert nagyon jól mutatja, hogy a jövőben egy, együtt tudunk működni egymás mellett. Köszönöm. Merci Köszönöm szépen ezt az előadást, és köszönöm, hogy minden kérdésre válaszolt is, és most pedig rá fogunk térni a következő előadásra, és Rogozin úr a Oroszország NATO nagykövete fog beszélni, mondani. Bien, monsieur l'ambassadeur. Euh, nagykövet úr, először is üdvözölni szeretném Önt, és rendkívül érdekes számunkra, hogy Önt fogadhatjuk, mert mint ahogy az előbb hallottuk, úgy tűnik, hogy a Lisboni csúcs, a Lisboni csúcsok változást hoztak a kapcsolatokban NATO és a Oroszország között, különösen a rakéta védelem szempontjából. Tavaly a parlament már nyilatkozott is ezzel kapcsolatban, tehát kontinentális szinten Európa szinten tárgyaltak arról, hogy hogyan lehetne Oroszországgal együttműködni, hogy lehetne tárgyalni, és újabb lépéseket tettek ilyen értelemben, és éppen ezért rendkívül érdekes lesz számunkra, hogy meghallgathassuk az orosz szempontokat a fejleményekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen a meghívást először is, hogy az én a szempontjaimat bemutathassam itt az Európai Parlament előtt. Mielőtt rátérnék a kérdésre, szeretnék bemutatkozni, 11 éven keresztül a Dumában voltam képviselő, és a külkapcsolatokkal foglalkoztam ott, és ugyanakkor a szóvivő helyettes is voltam, tehát nagy tisztelettel adózom a parlamentnek, és nem igazán, mint karrierdiplomata szólok most hozzá ehhez a kérdéshez, hanem mint olyas valaki, aki a társadalommal való kapcsolatok értelmét rendkívül jól e, érti, és e, jól értelmezi a a, a kormány döntéseket is ilyen értelemben. Ez a TSB e, téma rendkívüli módon érdekel engem már az egyetemi tanulmányok óta, és a diplomámat is a, a Dögó tábornok atompolitikájának szenteltem, és erről szólt a Moszkvai Egyetemen is a diszertációm. Éppen ezért nagyon szépen köszönöm a meghívást, és a, bel, a nagykövet úr helyesen mutatotta be a szempontokat a NATO és az Egyesült Államok szempontjából. Természetesen lelkes híve vagyok a kooperációnak a NATO és Oroszország között, és ilyen módon lehet a helyzetet javítani természetesen. Ami rendkívül fontos számomra, az a biztonság kérdése Nyugat és a Oroszország között, de ide nagyon sok minden tartozik, természetesen. És a rendkívül fontos, hogy hogy ez a kölcsönös kapcsolat abszolút tökéletesé váljék. Ami a rakétavédelmet illeti, és a balisztikus támadások semlegesítését illeti, ez rendkívül fontos részét képezi az együttműködésnek. A Lisboni csúcs és az orosz NATO tanács döntései lehetőségeket nyitnak meg előttünk ilyen értelemben, Ugyanakkor egy másik szempontból szeretném megvilágítani ezt a problémát, és kétségeknek is szeretnék hangot adni azzal kapcsolatban, ahogy ö, hogyan érzünk ezzel kapcsolatban Oroszországban és az európai szomszédaink ö, szempontjából is. Ami a rakéta védelmet illeti, ö, a Bush ö, kormány idejében bizonyos hely álláspontok és régiók alakultak ki, és a harmadik régió lett volna Kelet-Európa valójában. Lengyelországban három, a cseh köztársaságban pedig tehát a, a, a, Lengyelországban három elfogó berendezés lett volna, és a cseh köztársaságban pedig a teljes orosz területet akarták lefedni egészen Oroszországig lokátorok segítségével. Természetesen a, az iráni ö, veszély valójában okot adott arra, hogy ezt a rendszert bevezessék, de valójában mi úgy gondoljuk, hogy itt arról volt szó, hogy semlegesíteni akarták az orosz elrettentő képességet. És az Egyesült Államokban az új kormány létrejötte óta rendkívül aktív az együttműködés, és mi úgy érezzük, hogy ez egy nagy lehetőség számunkra és a kapcsolataink szempontjából gyakorlati, pragmatikus lett a kapcsolatunk, nem csak stratégiai szempontból, hanem gazdasági együttműködés szempontjából egyaránt. Tehát az új amerikai kormány valójában a védelmi jellegű kapcsolatainkat átállította, úgymond, más módon állította be. És itt szeretnék kitérni a az új rendszer, a DNB eh, rendszerre, ahol is eh, úgy érzem, hogy itt eh, piramis szerűen alakulnak ki ezek a tevékenységek, és egy átfogó rendszert akarnak létrehozni. Amikor is az európai védelemről beszélünk, akkor természetesen ez rétegesen alakul ki, és ezek után lesznek majd egyéb rendszerek is nyilvánvalóan. A Bush tervek alapján valójában arról volt szó, hogy egy fix rendszer alakult volna ki Lengyelországban és a Cseh köztársaságban, még viszont az új rendszer teljességében különbözik, mert ez nem fix, hanem mobilis, mozgó jellegű. És az, hogy hogyan állítják be, hogyan telepítik majd a, a az elfogó berendezéseket, az érzékelőket, például hajók fedélzetén, és így tovább, nem nyújt semmiféle garanciát arra, hogy az érintett hajó például ne kerüljön egy egész más területre, és ebben az esetben minden megváltozik. A Figaro házasságában azt éneklik, hogy Figaro mindenütt ott van, és sosincs sehol. Éppen ezért úgy érezzük, hogy ennek a rendszernek a felhasználhatósága és bizonyos módon behatárolt. Ugyanis ha a balisztikus fenyegetettségről beszélünk, egy földrajzi szempontból, akkor miért nem a, akarunk bizonyos paramétereket felhasználni, hogy a rendszerünket limitáljuk. Például földrajzi eh, paramétereket úgy kellene elhelyezni, ahol is a, a palisztikus rakétákat például Dél-Európában le lehetne állítani, el lehetne fogni. Ugyanis a közép ható körű ható távolságú esetekben akkor valójában az elfogó berendezéseknek arányosnak kellene lenniük a veszélyeztetességgel, ugyanis például ha Iránra gondolunk, akkor nem olyan típusú ballisztikus rakétákat akarunk lállítani, amilyen nincs is Iránban, illetve nem is remélhetik, hogy lesz majd nekik. Tehát ezek az interkontinentális kilövő berendezések csak öt országban léteznek, és akkor az orosz medve is kétségekkel áll elő ilyen esetekben, kételkedik, ugye? És ezt szeretném magyarázni, hogy hogy hogyan is gondolkozik ez a bizonyos medve. Ugye ott van, ott van az erdőben a, a medve, jön a 28 vadász, és azt mondják neki, kedves medve, szervezünk együttesen egy vadászatot, és pedig nyúlra fogunk vadászni. Hát a medve nagyon megörül ennek, de már is kétségei támadnak, mert jó, itt vannak ezek a, itt vannak ezek a vadászok, de a, a fegyver nem igazán nyúlra lövő jellegű, hanem az a típus, amivel medvére szoktak vadászni. E, éppen ezért ugye itt van ez a 200 e, milliós összeg, amit erre a rendszerre akarnak költeni. Én nem igazán hiszem, hogy ennyibe fog kerülni, mert 200 millió euróért e, például csak egy filmet lehetne forgatni, amiben elmesélnék, hogy hogyan néz ki a rakétellenes védelem, de ahhoz, hogy igazi védelmet létesítsünk, milliárdokra lenne szükség. És éppen ezért megfelelő lépésenként működő, fázisos, egymáshoz kapcsolódó, láncolódó rendszert kellene használni amely láncszemekként kapcsolódik egymáshoz a teljes európai kontinensen. És van egy másik kétségünk is, de ezt meg kell, ér, meg kell érteni, hogyan alakul ez az elfogó képesség. Például az EU-ban nincs ilyen. A technológia nem létezik. Valójában ez egy amerikai rendszer. A NATO-ban használt rendszer amerikai és ez valójában Amerikában létezik, az Egyesült Államokban, és ott is finanszírozzák. Na most ezt természetesen működtetni is kell, és ezt a NATO fogja elintézni, a NATO fog gazdálkodni, de az ottani főnökök, majd Admiral Stavrides, aki személyes jó barátom, aki az amerikai alakulatoknak a parancsnoka Európában. Itt tulajdonképpen NATO rendszerről van szó, ugye? De végeredményben kinek az újja lesz a ravaszon? Amerikának. Na most ez működőképes, ugye? De hogyha a képzeletbeli virtuális fenyegetettség, valós fenyegetettség Eh, válik, akkor nem lehet majd üléseket és szakértőket összehívni hirtelenjében, és akkor mi lesz? Eh, az európaiak eh, valójában teljesen az amerikaiakra kell, hogy bízzák a védelmet, és nem a NATO-ra, mert ugye amerikai rendszerről van szó egy az egyben, amikor ezekről az elfogó berendezésekről beszélünk. Azt is hallottuk, hogy 2001-ben a 2020-ban, bocsánat, ez a rendszer a balisztikus rakétákat fogja majd elfogni, állítani. Akkor felmerül a kérdés, hogy valójában most sok vagyunk olyan értelemben, hogy a démon most már Irán, ők például miért nem ö, ö, szereznének be, vagy fejlesztenének ki valami másféle technológián. Tulajdonképpen miről van szó? Mi, hol a, mi ennek az egésznek az oka? hogy valójában Irán állandóan azon gondolkozik, hogy hogyan támadja meg Európát, mert végeredményben az orosz specialisták általános értelemben tanulmányozták a fenyegetettséget, a fenyegetéseket. És a Lisboni csúcson összeállítottak egy listát, el is fogadták ezzel kapcsolatban, és elsősorban a, ugye a rakétákról szóló részt fogadták el, rendkívül technikai ö, ö, kérdésekről volt itt szó, stratégiai védelem, abszolút bizalmasság, de ö, akkor felmerül a kérdés, hogy amikor is ilyen értelemben ö, ö, tárgyalják az együttműködési lehetőségeket, akkor ö, nem volt arról szó, hogy hogyan lehetne az ellentmondásokat kiküszöbölni, gördülékenyébe tenni ezt az egészet. Az amerikai és az orosz szakértők csak egyet abban, hogy nem értenek egyet és ezek nem csak szubjektív, hanem objektív kérdések is. Miért? Mert mindkét fél ugye előállt a saját szakértőivel, a saját információival, és ezek különbözőek voltak. És az Orosz Federációnak végeredményben az volt a véleménye, hogy hogy nem fognak kinevezni, újjal mutogatni valójában senkire ilyen értelemben. És ugyanakkor ugye politikai és diplomatikai lehetőségek még vannak esetleg Teheránnal, ez még nem fejeződött be, valami más módszert kellene kitalálni, hogy Irán meg lehessen győzni mert ugye a fegyverkezési verseny természetesen más forrásokból is fakad esetleg, mint hogy kifejezetten csak Irántól származna. És éppen ezért tulajdonképpen stratégiai partnerekre lenne szükségünk, és így is akarunk eljárni, de ki egy igazi partner jelen pillanatban? Én úgy látom, hogy egy igazi partner olyas valaki, aki tiszteletbe tartja a másik felet, még akkor is, ha nem értenek egyet teljességében és biztonsági kérdésekben ugye ki-ki a saját országát képviseli, a saját történelmi hátterével, de egy olyan partner, amelyik a másikat tiszteli, az nem csak a saját szempontjaira koncentrál, hanem, hanem tiszteletbe tartja a másik véleményét, vagy a másik félelmeit is. És ilyen értelemben kellene egy kooperatív rendszert létrehozni az európai védelem szempontjából. És szeretném, ha megértenék az orosz szempontokat is. Mi egy biztonsági körletet, területet szeretnénk lefedni, ahol valódi veszély létezik, de mire való lenne, hogy védelmet biztosítsunk ott, ahol semmiféle veszély nincsen. Tehát Észak-Európában például ki, ki, ki fog Észak-Európára lőni? Ott természetesen se Finnországtól nem kell félni, se Svédországtól, esetleg a jegesmedvékről miatt kellene ott aggódni, de más veszélyt nem látok ott. Arra kellene koncentrálni, ahol valódi veszély létezik. De a, amennyi, és a, amennyiben Oroszország a NATO-val való együttműködésében úgy érzi, hogy az északi vagy az észak-nyugati határaink mentén valódi veszélyek léteznek, és ezeknek semmi köze nincsen Dél-Európa védelméhez. És ugyanakkor a mi szakértőink pedig azt mondanák, hogy ezt a rendszert azért hozták létre, hogy elfogják az esetleges orosz elrettentési lehetőségeket, hogy ezeket lebénítsák, akkor valójában visszatérünk abba a stádiumba, ami éveken keresztül létezett, és ami minket mindig is aggasztott, és most is aggaszt, és megnehezíti a kooperációt. Na most, ami az európai rakétavédelmet illeti, nem hiszem, hogy egységes és egyetlen rendszer kellene, az orosz rendszer természetesen mi szuverén módon magunk fogjuk irányítani, és ugyanakkor természetesen a szövetséget is tiszteletbe tartjuk ilyen értelemben, de természetesen az együttműködést úgy kellene létrehozni, ahogy a, már a középkorban is a, a lovagok ezt megszervezték. Tehát mi készek vagyunk a saját területünket megvédeni, és bármilyen támadás érne minket, akár Oroszország ellen irányulna, akár Európa ellen irányulna, mi mindenképpen lelőjük ezeket a rakétákat és meg vagyunk győződve arról, hogy az amerikai és az európai kollégák ugyanígy fognak eljárni, meg fogják védeni a saját területüket, és ugyanakkor azt a veszélyt is leállítják, amelyik Oroszország ellen irányulna. Ezt természetesen a közeljövőben ki, ki kellene fejleszteni, életben kellene léptetni, de ugyanakkor jelen pillanatban a, az ütemtervünk se, a naptárunk se egyezik teljességében, e, ugyanis van egy bizonyos sietség, e, olyan értelemben, hogy a NATO részéről már e, márciusban össze akarnak ülni, hogy a balisztikus kérdésekben döntsenek, és már akkor akarnak döntést hozni, de mi meg úgy gondoljuk, hogy NATO és Oroszország védelmi miniszterei meg akarják vizsgálni, hogy hogyan alakul a szakértő vélemény. Tehát nem akarom, hogy késztények elé állítsák megint Oroszországot, hogy a NATO rendszer már is létrejött volna, és minket csak arra szólítanak fel, hogy kapcsolódjunk be, mert ilyen esetben nagyon nehéz lenne, hogy létrejöjjön valamiféle rendszer, és éppen ezért szinkronizálni kellene a szakértők munkáját. Beszéltünk Rasmussen úrral és a NATO főtitkárával, és amint mondtam, december 8-án javasoljuk majd, hogy egy megvalósítási tervet fogadjunk el a Lisszaboni döntés megvalósítására vonatkozóan, hogy a szakértők is utána tanácskozni tudjanak, és közösen megvitathassák azt, hogyan lehetne a legjobban meghatározni a paramétereket a védelmi rendszer számára, és hogyan tudunk aztán valóban együttműködni egymással. Az utolsó ponthoz érkeztem, ez egy személyes megjegyzés. Én úgy gondolom, hogy ezek a rakétavédelmi rendszerek nem feltétlenül technikai katonai választ képeznek technikai katonai választ egy katonai fenyegetésre, ez inkább egy ideológiai projekt, a véleményem szerint, amely inkább a szolidaritás megerősítésével függ össze, a szolidaritás megerősítésével a nato belül. és ez az elkövetkezendő 10-15 évre vonatkozóan azt is jelenti, hogy az eszközeinket összehangoljuk. Nem gondolom, hogy ezek az országok valóban abból indulnának ki, hogy holnap valóban valamilyen támadás érné őket, és a rakétavédelmi rendszerek majd megóvják őket ettől a támadástól. Nem tudom, hogy bárki is azt tenni, amit, amire már a többiek számítanak a másik oldalon. Azt hiszem, hogy ez itt valahogy egyfajta téves elképzelés alakult ki a támadás okozta fenyegetésekkel kapcsolatosan. Nem hiszem, hogy a rendszerrel kapcsolatos elvárásokat ebben a tekintetben teljesen ki lehetne elégíteni. És nyilván nincs százszázalékos garancia arra sem, hogy a célpontokat százszázalékosan el lehetne érni ezekkel a rakétákkal. Ez csak megerősít engem abban a hitemben, hogy ez valóban egy jobbára ideológiai projekt, függetlenül attól, hogy mit is gondolunk erről a rendszerről. Mi semmiképpen sem szeretnénk azt, hogy ez a rakétavédelmi rendszer ismét megosztottságot okozzon Európában. Azt szeretnénk, hogy partnerként szerepelhessünk, vehessünk részt ebben a projektben, hogy bennünket is bevonjanak, és hogy a köztünk lévő kapcsolatok ezáltal megszilárduljanak, még akkor is, hogyha, mint ahogyan már elmondtam, ez inkább egyfajta virtuális hozzáadott értéket hoz, és csak virtuális fenyegetésekkel próbálunk szembenézni a rendszer révén. Úgy gondolom, hogy mindenek előtt arra kell ügyelnünk, hogy ez semmiképpen se jelenthessen támadási felületet, ami az atomvédelmi rendszerünket illeti, és sem, semmiképpen sem szeretnénk, hogy egyfajta fegyverkezési verseny alakuljon ki ennek kapcsán. El szeretnénk kerülni az esetleges provokációkat, amelyek abból adódhatnak esetleg, hogy kiki a maga célkitűzéseit próbálja előrevinni és megvalósítani. Egyébként máskülönben ez valóban egy bumeráng hatást válthat ki, és ez azt eredményezheti, hogy nem több, hanem kevesebb biztonság érvényesül. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Tetszettek ezek az allegóriák, amelyeket alkalmazott. E, a diplomáciai nyelvezettel is rokon volt, ahogyan ezt említette. És egy alapvető tényezőre hívta fel a figyelmünket, vagyis hogy a fenyegetésnek az értékelése. Mert a jövőre nézve ez fontos lehet, illetve másképpen látjuk ezeket a dolgokat. Feltételezem, hogy a nyulat nem egyformán látjuk. Több kolléga szeretne felszólalni, úgyhogy Campbell úrnak adom elsőként meg a szót, aki az előző körben is szeretett volna megszólni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék gratulálni a kiváló téma összeállításhoz, illetve hogy nagyon jó vendégeket hívtak meg. Bell úrtól szeretném a következőt kérdezni. A rakéták felhasználása kapcsán önök iránt tekintik a fő fenyegetésnek, tehát az első számú Európát, az USA-t eh, rakéta kilövéssel fenyegető országnak a Wikileaks alapján, illetve sajnálatosan napfényre eh, került iratok fényében. A rakétavédelmi rendszer az Iránnal szembeni katonai beavatkozás alternatívája lenne, mert a szaudiak érték többek között, illetve Izrael ügyében is ez egyfajta alternatíva lehet, ellensúly ahhoz képest, hogy közvetlenül Iránt lehetne megtámadni. A második kérdés pedig arra vonatkozik, amit nagykövet úr említett. A rakétavédelmi rendszer az oroszok ellen is alkalmazható, orosz rakéták ellen, vagy pedig Elnézést kérek. A rakétavédelmi rendszert orosz rakétákkal szemben is be lehet vetni, vagy műszaki okokból a rendszer így nem alkalmazható. Nagykövet úr említette, hogy a NATO vadőrei miért hívják az oroszokat nyúlvadászatra, amikor medvekaliberű puskát eh, visznek a vállukon. A kérdés tehát az, hogy téveszme, hogy az orosz rakéták ellen is használható a védelmi rendszer? illetve hogy az Irán által esetleg kilőtt eh, rakétákhoz képest másra is felhasználható. Köszönöm. Van A következőt szeretném kérdezni az orosz nagykövet úrtól. Egyetértek annyiban ő vele, hogy nyilván rakétavédelmi rendszer rakétafélelmek okán telepítendő adott országokból. Én konkrétan nem tartok orosz veszélytől, nem gondolom, hogy ellenünk akarnának ilyet kilőni, illetve az Egyesült Államok kapcsán sem tartok ettől, viszont nem vagyok abban biztos, hogyha Irán rendelkezik rakétával, akkor azt nem akarja kilőni eltér a vélemény az Orosz Föderációnak, tehát ezért kérdezem nagykövet úrtól, hogy Irán politikáját a régióra veszélyként értékelje, akár rakéta, akár más formájában, illetve Iránt amennyiben veszélynek tekinti a régió számára, hogyan kezeli, hogyha nem rakétavédelmi rendszerrel ezt a veszélyt. Köszönöm. Köszönöm. János úr. Gracias, eh, presidente. En primer lugar, eh, quiero recordar... Eh... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is emlékeztetném Rogozin urat arra, hogy néhány évvel ezelőtt, 2004-ben történt ez, azt hiszem, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében találkoztunk, ott ön nagyon fontos szerepet játszott az ottani viták során, és még emlékszem arra, hogy akkor elbeszélgettünk az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokról is, mint mondtam, ez az Európa Tanácsban történt, és összességében az Oroszország-Nyugat-Európa kapcsolatokról beszélgettünk. Az elmúlt, az azóta eltelt nyolc évben nagyon pozitívak voltak a fejlemények, nőtt a bizalom egymás iránt. A bizalmatlanság ezzel együtt csökkent. Néhány évvel ezelőtt ki gondolta volna, hogy lehetséges lesz egy ilyen ülés itt a szakbizottságban, azzal, hogy ön előadást tartott, azzal, hogy mi is hozzászólunk, valóban előrelépésre történt azóta. 1998-ban itt Brüsszelben Javier Solanával egy vacsorára került sor, akkoriban ő volt a NATO főtitkára. Akkoriban feltettem neki a kérdést, hogy miért nem fontolják meg, hogy Oroszország esetleg csatlakozzon a NATO-hoz. Ez 12 évvel ezelőtt történt. Akkor ő némileg ironikusan a következőket válaszolta. Nem tudom, hogy Oroszország csatlakozzik-e a NATO-hoz, vagy fordítva. Ez volt az ő némileg ironikus válasza. Akkoriban egy ilyen megfontolás nagyon távol állt mindenkitől. Ma más a helyzet. A Lisszaboni csúcson egy új stratégiai koncepcióról esett szó. Erről történt döntés, amely az Oroszországgal történő koordinációt, illetve Oroszország bevonását is figyelembe veszi. Biztonsági paraméterekről esett szó. A médiában újra és újra szó esik egy ázsiai fegyverkezési versenyről voltak súlyos események Észak- és Dél-Korea vonatkozásában. A parlamentben erről kevés szó esik, de vannak problémák Indiában, Pakisztánban is. Ezek atomfegyverrel rendelkező országok, Kína is egyre növeli katonai potenciáját, Japán úgy szintén, Szingapúr, Malajzia szintén. Mindezen országok számos problémával küzdködnek, ami a területi szuverenitást illeti, számos, több ezer sziget található ezen a területen. Oroszországnak továbbra is figyelmesnek kell maradnia, óvatosnak kell lennie. Ez nem függ össze szorosan a mai témánkkal, de szívesen hallottam volna néhány szót az ön részéről ezekkel a témákkal kapcsolatosan is. És ezzel zárom mondandómat. Néhány évvel ezelőtt sok szó esett arról, és ma is sokat beszélünk arról, hogy Oroszország ellenáll-e már új tagok felvételének a NATO-ba, főleg itt kelet-európai országokról van szó, Grúziáról, Ukrajnáról. Erről is szívesen hallanék néhány szót az ön részéről. Euh, Köszönöm szépen, még négy kolléga szeretne hozzászólni, éppen ezért kérem, hogy mindenki röviden tegye fel a kérdést, hogy ki-ki bekapcsolódhasson a beszélgetésbe. Pidi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is feltenném a kérdést, hogy hogyan is néz ki pontosan Oroszország bevona, bevonása a NATO munkájába. A NATO-Oroszország tanács beszélt arról, hogy elemeznék a közös fenyegetéseket, a ballisztikus rakétavédelem közös keretéről, de ha jól értettem Rogozin nagykövet urat, akkor ez lehet, hogy ez egyébként egy félreértés volt, akkor számomra ez úgy hangzott, hogy egyfajta párhuzamos munka történik. A NATO elvégzi a maga elemzését, Oroszország elvégzi a maga elemzését. Mennyire erős valóban az együttműködés és Oroszország bevonása a munkába? A második kérdésem, a döntési struktúra mennyiben tisztázott a NATO-n belül? tehát az rakétavédelem irányítása, ellenőrzése mennyiben tisztázott, a harmadik kérdés, és itt ismét Rogozin úr előadására utalnék, aki tulajdonképpen azt mondta, hogy ez egy ideológiai projekt, egy olyan projekt, ahol a közös biztonság projekciójáról van szó, talán inkább a közös védelem projekciójáról van szó, mint a közös védelem létrehozásáról, vagy biztonság létrehozásáról. Én legalábbis így értettem önt, nagykövet úr. Az elmúlt napokban egy tanulmányt tett közzé a Hamburgi Egyetem, amely a biztonságpolitikával és a békefenntartással foglalkozik, amely tanulmánya arra az eredményre jutott, hogy a rakétavédelem megbízhatósága ami a technológiai kihívásokat illeti, illetve azokat szemlélve, sohasem lesz annyira teljes körű, hogy a katonai vezetés és a politikusok százszerzalékosan arra hagyatkozhatnának. Szerintem ez nagyon fontos kérdés, mennyire növeli a biztonságot egy ilyen projekt a valóságban? Ez egy olyan kérdés, amelyet mindkét úrhoz intéznék. Köszönöm. Nikolaj Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden fogok hozzászólni. Itt valójában kérdés az, hogy az a észak-koreai kérdéssel kapcsolatban hogyan vélekedik a vendégünk, hogy valós-e ott a veszély, a kockázat, erről ugye szó volt ma is, és ugyanakkor mennyiben kell a fegyverkezést ellenőrizni nem csak a hagyományos, hanem az atomfegyvereket is egyaránt, és hogy Oroszország hogyan törekszik nagyobb lehetőségekre ilyen értelemben. Köszönöm szépen. Jobb hatékonyságra. Köszönöm szépen. Tisztelt Nagykövet úr, említette, hogy hogy Közép, illetve Észak-Európában a védelmi berendezéseknek a telepítése a biztonsági egyensúlyt eh, felboríthatja. Milyen egyensúlyra gondol? Erre szerettem volna rágondolni, illetve milyen jogalapot lát egy ilyen politika mögött? Köszönöm. Merci, Monsieur Weigel. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Én pedig a Butikov kérdésre szeretnék csatlakozni, mert én is fel akartam tenni a következő kérdést, hogy mennyiben venne részt Oroszország, részt akar-e venni a rakétavédelmi rendszernek a tervezésében és kivitelezésében. Ugyanakkor meg szeretném erősíteni az úgynevezett ideológiai projektekről mondott véleményet, NATO, Nyugat-Európa, Oroszország viszonylatában, a nyugati világról szólnék általában, de itt megint csak ideológiai kérdésekről van szó, és a kapcsolatokat még mindig az ideológia befolyásolja. De amit az ön életrajzáról olvastam, ön a megfelelő ember, hogy éppen erről beszéljen, mert általában ez az ideológiai megküzelítés nem a katonai veszélyre vonatkozik, tehát nem újabb hidegháborús kapcsolatokra irányulna ez, hanem arra vonatkozik, hogy milyen irányba fejlődik az orosz társadalom. És szeretnénk, hogyha az orosz társadalom olyan irányba fejlődne, amikor és az, az emberi jogok, a nemzetközi szabályok, a sajtó szabadság tulajdonképpen nyilvánvalóvá válnának ott is, és ezzel segítenék az együttműködést, és a bizalmat, a kölcsönös bizalmat is növelnék és ilyen értelemben természetesen a rakétavédelem hozzájárulna a, a bizalom képítéséhez. Amennyiben így történik, akkor érdemes rá költeni valójában. Ha kizárólag csak retorikai kérdésről van szó, akkor tulajdonképpen ez nem helyettesítheti a valós tartalmat. Köszönöm szépen, Gomez asszony, röviden. Minnyáján tudomásról vettük, hogy eléggé szkeptikusan vélegedik a rakétavédelem mi rendszerről, nem csak ahogy a veszélyeket elemezi, hanem a válasz hatékonyságát illetőleg egyaránt úgy érezzük, hogy kétségei vannak. És ugyanakkor iránt se akarja igazán beazonosítani, mint a legfontosabb veszélyforrást. Azt mondja, hogy ez tulajdonképpen, ha sokáig így járunk el, akkor végeredményben meg is valósul ezt hívják angolul self-fulfilling prophecy-nak. Tehát végeredményben miről van szó? Hogyan tudjuk tudják ellenőrizni, esetleg befolyásolni mindazt, amit a NATO tervez, vagy pedig miről van szó, hogy valójában mégiscsak elismerik, hogy vannak bizonyos veszélyforrások, van fenyegetettsége, mindenki Iránról beszél, de Iránt nem azonosítják be nyilvánosan ilyen értelemben. Szeretném akkor tudni, hogy valójában honnan származik a fenyegetettség, hogyan reagálna Oroszország, melyek a veszélyforrások Oroszország szempontjából, és esetleg India vagy Pakisztán komolyabb veszélyeket jelentene nem csak az orosz érdekek, hanem az általános biztonsági érdekek szempontjából is. Köszönöm szépen, nagykövet úr. És az után majd a Bell úrnak is átadom a szót, de először is a nagykövet urat szeretném felkérni, hogy válaszoljon. Először is A rakéta védelmi rendszer hatékonyságáról néhány szót. Mint mondtam, nagyon veszélyes, hogyha nagy kaliberű fegyverrel lövünk nyulakra. Ez egy nagyon fontos kérdés a számunkra. Készen állunk arra, hogy bizonyos területeken együttműködjünk, ott, ahol azonosak az érdekeink, ez egy pragmatikus együttműködés. De teljesen őszintén szeretném kimondani is, diplomáciai szépítés nélkül, Oroszországban sokan azt mondják, hogy ez csak egy ürügy, hogy a katonai infrastruktúrát pont az orosz határon állomásoztassák, illetve ott helyezzék el. Lehet, hogy ez csak egy fóbia, lehet, hogy tévedünk, és az amerikaiak folyton el is mondják, hogy ez nem Oroszország ellen van, de mint ahogyan mondtam, Or- Gorbacsov óta nem hiszünk a szavaknak, és jó, ez egy rendszer, amely nem ellenünk irányul. Ebben az esetben azonban jobb, hogyha mi is részt veszünk a rendszer kiépítésében, és együttműködési partnerként lépünk fel, ezzel biztosítva azt, hogy ezek a rendszerek valóban nem Oroszország ellen irányulnak. A NATO béli kollégákat is nyilván meg kell győzni arról, hogy technológiai szempontból, földrajzi tekintetben és pénzügyileg, pénzügyi tekintetben is egy olyan rendszert hozzunk létre, amely valóban képes megvédeni bennünket a potenciális fenyegetésektől. Másodszor, erről még senki nem beszélt, de ez a rakétavédelmi rendszer egy általános, univerzális rendszer, amely nem csak bizonyos célpontokra irányítható, földi felhasználása is lehetséges a rendszernek, szárazföldi felhasználása, tehát nem csak a légvédelemben vethető be, más objektumok is megsemmisíthetők ezekkel a rakétákkal, amelyek nem túl nagy méretűek. Tehát a nem túl nagy méretű objektumok is megsemmisíthetők segítségükkel. Éppen ezért erről sem szabad megfeledkeznünk, hiszen Itt a konvencionális fegyverek ellenőrzéséről is beszélünk Európán belül és az Európával történő ellenőrzés tekintetében. Amit Iránnal kapcsolatosan agályosnak tartunk, az az, hogy egy olyan ország teszert tömegpusztító fegyverek előállítására szolgáló technológiára, amely esetében ez nem kívánatos, és éppen ezért támogatjuk az ENSZ biztonsági tanácsának azon határozatát, amely kimondja, hogy Iránt meg kell akadályozni abban, hogy atomfegyvereket állíthasson elő, miközben e- természetesen lehetőséget biztosítunk neki arra, hogy békésen felhasználja az atomenergiát. Ebben egyetértünk az ENSZ tagállamaival, Látjuk mi is, hogy ez egy fenyegetést jelent a közel-kelet számára mindenek előtt, de nem annyira a mi biztonságunk szempontjából. Készen állunk teljes felelősséget vállalni ebben a kérdésben a, az ENSZ tagállamokkal együtt, és mi is szeretnénk megakadályozni, hogy az iráni rezsim szert tegyen arra a technológiára, amelyel atomfegyvereket állíthat elő. hogyha ezt az atomsorompó egyezményt aláírt országok keretében vitatjuk meg, akkor azonban felmerül a kérdés, hogy miért csak Irán tekintjük fenyegetésnek. Vannak más országok is, amelyek nem csak titokban, hanem teljesen nyíltan dolgoznak azon, hogy ilyen és ehhez hasonló tömegpusztító fegyverekre tegyenek szert. Ez csak egy ideológiai megközelítés. Miért nem foglalkozunk az összes többi esettel, országgal? Épp a rakétavédelmi rendszer tekintetében fontos feltennünk a kérdés, hogy mely más országok szeretnének hasonló technológiákra szert tenni. Franciaország képviselő is jelen vannak itt a teremben. Franciaországnak egy külön álláspontja van a nato belül, és a NATO-Oroszország tanácson belül. Számos tábornok azt a véleményt képviseli, hogy sokkal jobb lenne, hogyha Franciaország a saját rakétavédelmi potenciáját hasznosítaná, saját rendszerét építenék ki. Annak érdekében, hogy a veszélyeket el tudja hárítani, mint Franciaország, mint más országok tekintetében. Itt van például Törökország, amely nyíltan nem szeretne konfrontálódni Iránnal, és nem szeretné nyíltan kimondani, hogy Irán egyfajta veszélyt jelent ilyen tekintetben. Azok tehát, akik egy ilyen potenciára szeretnének szert tenni, azok esetében fel kell tennünk a kérdést, miért szeretnék ezt tenni, kit szeretnének ezzel fenyegetni. Egyfajta biztonsági garanciát szeretnénk megalapozni. És teljes mértékben támogatom a politikai párbeszédet, de nem hiszem, hogy eredményre vezetne az állandó fenyegetés az efféle veszélyekkel. A NATO-hoz való csatlakozás, ez nem aktuális kérdés két okból is. Egyrészt azért, mert az Orosz Föderáció nem csatlakozhat a NATO-hoz. A NATO olyan országok csoportja, szövetsége, amelyek Oroszországgal szemben akarták megvédeni magukat és egymást. I- ilyen szövetségként jött létre. Nyilván ez nem egy objektív veszély jelenleg. Oroszország is tudja nyilvánvalóan, hogy az európai közösséghez tartozik elviekben, de hogyha ezek az országok Oroszországot valahol mégis veszélyforrásként tekintik, akkor nem tudom, ez olyan, mint hogyha a medve kinyitne Európa ajtaját, és azt mondaná, szép jó estét kívánok. Ez senkinek nem tetszene. Ez nem lehetséges, egyféle forgatókönyv jelenleg nem elképzelhető. És nem is gondoljuk azt, hogy elengedhetetlen lenne csatlakozunk a NATO-hoz. Hatalmas területünk van, hatalmas nagy szomszédaink vannak keleten, így például Kína, és Kína hozzánk viszonyítva valahogy úgy viszonyul hozzánk, mint például mi Litvániához. Azt hiszem, hogy ha csatlakoznánk a NATO-hoz, akkor ez azt eredményezné, hogy a jelenlegi határ, amely a NATO és Oroszország között húzódik jelenleg, eltolódna például az orosz-kínai határ felé, azzal esne egybe. A továbbiakban is úgy szeretnénk a potenciálunkat kimeríteni, hogy továbbra is a saját védelmünket tudjuk biztosítani, de szeretnénk egy stratégiai partnerséget. Túl szeretnénk tehát lépni egy párbeszéden, és eljutni egy közös cselekvéshez, egy közös együttműködéshez, népeink érdekét szolgálva. Hogyha érdekeink nem azonosak, akkor szeretnénk a párbeszédet szeretnénk párbeszédet folytatni, és szeretnénk megkísérelni a problémák megoldását. Nagyobb rugalmasságot szeretnénk elérni abban, hogy saját és egymás biztonságát szavatoljuk, és a nato nem is tekintjük fenyegetés, fenyegetésnek a mi részünkről. Ami Grúziát és Ukrajnát illeti, nos a válasz nyilván nem tőlem függ, Ukrajna önmaga döntött úgy, hogy a továbbiakban nem szeretne csatlakozni semmilyen szövetséghez, a NATO-hoz sem, semleges ország szeretne maradni, amely baráti kapcsolatokat ápol több országgal. Ukrajna NATO-hoz való csatlakozása gyakorlatilag ahhoz vezetne, hogy Ukrajna önmaga is szétessék belső konfliktusok eredményeképpen. Ezt a különböző ukrajnai politikai erők is eh, destruktívnak minősítették, és ezért elutasították ezt a kezdeményezést. Ami Grúziát illeti, az ország eh, saját maga is eh, nagyon nagy problémákkal szembesül, ami a szomszédokhoz fűződő kapcsolatokat illeti. Hogyha Grúzia bekerülne a NATO-ba, a régi orosz határoknak megfelelően, ahogyan azt a NATO is szeretné, akkor például Abházia is és Déloszétia is bekerülne a NATO-ba, ami természetesen elfogadhatatlan. És Grúzia jelenlegi határaival, nos, ebben az esetben a NATO-nak először is el kellene ismerni azt, amit Oroszország már elismert, el kellene ismernie Grúziát, Abháziát és Dél-Oszétiát, mint különálló államokat. olyan ez, mintha egy polgári házasságot látnánk NATO és Grúzia között. Ez nem egy igazi csatlakozás, de Grúzia nyilván szintén részt vett az afganisztáni katonai tevékenységben, tranzit lehetőségeket biztosított a NATO számára. Tehát egyfajta partneri kapcsolat ez, de nem házasság, úgymond. És ez egy olyan kérdés, amelyet nem annyira nekem kellene feltenni, sokkal inkább amerikai kollégámnak. Ami a párhuzamos munkálatokat illeti a rakétavédelmi rendszer tekintetében, nem igazán azt mondtam, hogy parallél módon, tehát nem párhuzamos módon fogunk dolgozni. Az elemzést együtt fogjuk elvégezni. Meghoztuk a döntést, és december 8-án a NATO-Oroszország nagykövetek ülésén fogják ezt megerősíteni, nevezetesen, hogy hogyan alakul majd a szakértői csoport összetétele, amely 2011. júniusáig majd elvégzi a különböző elemzési munkálatokat, különböző sémákat megvizsgálják, hogy arra vonatkozóan, hogyan lehetséges az együttműködés. Ez nem egy egységes rakétavédelmi rendszer lesz, két partneri rakétavédelmi rendszer fog kialakulni, információcsere valósul majd meg a kockázatokkal, kihívásokkal kapcsolatosan, majd megfogalmazzák a rakétavédelmi technológia közös perspektíváját. Technológia cserére kerül sor, Mindezek lehetséges eljárási módozatok ebben az együttműködésben. Nagyon fontos, hogy itt kölcsönösen ne támadjuk egymást hátba védelmi rendszerrel kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy sokkal inkább azon munkálkodjunk, hogy kölcsönösen egymás biztonságát szavatoljuk. Azt hiszem ez a legfontosabb szempont. Ahogyan elmondtam, a rendszerek eltérnek majd egymástól, de egy együttműködést szeretnénk megvalósítani. Most még az út elején állunk, mégis nagyon derülátó vagyok. Technológiai és politikai szempontból azt hiszem, hogy nagyon sok potenciál aknázható ki, hogyha megvan a megfelelő politikai elhatározás. Ami korát illeti, nyilvánvalóan a jelenlegi helyzet. Ez a mi határ vonalunkat is érinti, hiszen a távol-kelet közvetlenül Oroszország szomszédságában található. Tudjuk azonban, hogy az észak-koreai rakéták nem találnak mindig célba, de nem állnak távol attól, hogy valóban képesek legyenek erre. Éppen ezért aggaszt bennünket a helyzet, és már bevezettük az első intézkedéseket a távol-keleti biztonságra vonatkozóan. De ez nem a NATO-val függ össze, itt az európai biztonságról van szó, ami a, nem, és a, ami a nemzetközi biztonságot illeti a koreai félszigeten, ez nemzetközi tárgyalások, nemzetközi diplomáciai intézkedések függvénye. Az eszkaláció tehát így kerülhető el. Itt van a start egyezmény is. Nemrégiben Genfben egy újabb egyezményt írtak alá. Ez az USA és oroszországi atomfegyver készletekre vonatkozik. A tervek szerint monitorozási, ellenőrzési intézkedések is bevezetésre kerülnek majd ennek tekintetében. Ami a támadó fegyverzetet illeti, jelenleg még a hidegháborús helyzethez hasonló helyzet áll fenn. A rakétavédelmi rendszereket most növeltük, és ezzel tulajdonképpen egyfajta semlegesítés történt, egyfajta egyensúly jött létre a konvencionális, azaz hagyományos fegyver készlet és az atomfegyverkészlet között. Nagyon fontos a kölcsönös bizalom a nemzetközi biztonsági kérdések vonatkozásában. Ahogyan már itt elhangzott, nagyon reméljük, hogy ezen a területen sikerül a békét szavatolnunk atomfegyverek segítsége nélkül. Elhangzott itt egy kérdés a rakétavédelmi rendszerekre vonatkozóan, és a provokációra vonatkozóan. Olyan ez, mint a kígyó mérge. Elegendő egy pici cseppnyi méreg ahhoz gyakran, hogy egy embert megöljön, gyakran azonban egy cseppnyi méreg gyógyírként is szolgálhat. Minden az arányoktól függ. Ugyanez igaz a nagy és távolságú rakétákkal szembeni védelem tekintetében is. Hogyha azonban ez a rendszer túl erős, túl nagyra sikeredik, akkor ez nyilvánvalóan problémát okozhat Kína vonatkozásában és Oroszország vonatkozásában. Kína is atomhatalom, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk a Kínához fűződő viszonyaink alakításában. Számunkra ez nyilvánvalóan nagyon veszélyes volna, hogyha közvetlenül a küszöbünkön egy atomhatalom kockázati tényezővé válna. Úgy kell alakítanunk a párbeszédet, hogy egységes normák alakuljanak ki, mind gazdasági, mind humanitárius tekintetben Európában. A Duma, az orosz parlament pontosan erre gondolt. A Dumán, az orosz parlamenten belül az ellenzékhez tartozom, egy alternatív frakció részese vagyok, épp, de mégis nagyon fontos számunkra a véleménynyilvánítás szabadsága és a tiltakozás szabadsága. Ezért nagyon derülátó vagyok azzal kapcsolatosan, amit az orosz elnök mondott nem régiben, Miszerint az orosz oldal egyfajta mérsékelt stratégiát szeretne a valóságba átültetni. Annyira szeretnénk közelíteni az Európai Unióhoz, amennyire az Európai Unió is készen áll erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az az érzésem, hogy a, a kicsit túlságosan sok időt használtunk fel, de, de és a téma is sokkal inkább elmélyült, mint gondoltuk volna, de ez rendkívül érdekes volt mindez, és szeretném tudni, hogy a belős hozzá szeretne szólni most, esetleg Iránnal kapcsolatban éppen. Igen, nagyon röviden fogok szólni, elnök úr. Valójában az Egyesült Államok úgy tekinti Iránt, mint a legfontosabb veszélyt ilyen, ilyen értelemben ben, és mint ahogy Biden alelnök úr is mondta a múlt héten, hogy ez a veszély valós és növekszik, különösen Irán részéről. Tehát természetesen itt nem csak az Egyesült Államokról van szó, nem csak mi aggódunk az Iránt, hogy nem hajlandóak az IA szabályait betartani, hanem annál is inkább, hogy mindig nagyobb és nagyobb hatósugarú rakétákat tesztelnek ott, és mindenki tudja az Egyesült Nemzetek döntéseit ez iránt, és hogy milyen okból hozták ezeket a szabályokat, és természetesen békésen szeretnénk megoldani ezeket a kérdéseket, de alapvetőleg itt végeredményben nem csak frázisokról van szó, itt valóban egy egy ö, ö, óvatosságról van szó, ugyanis egy katonai szervezet olyan kapacitásokkal kell, hogy felruházza önmagát, hogy az ilyen jellegű veszélyek ellen is védelmet tudjon biztosítani, és már is elértek bizonyos célokat e, Európában, és onnan kiindul, Iránból kiindulva, és éppen ezért rendkívül fontos, hogy ezt a kapacitás, védelmi kapacitás megerősítünk. Most kérdés az, hogy miért használunk ilyen nagy kaliberű fegyvereket, ezt kérdezte az orosz nagykövet úr, óvatosságból, mint az ipari a területen dolgozó kollégák mondanák, hogy nagyon hosszú időt vesz igénybe, amíg le tudunk gyártani egy újabb fegyvert, és 10, 2020 előtt nem is lennének készen a, a megfelelő fegyverek. És hogyha figyelembe vesszük a jelenlegi tendenciát Iránban, az az érzésünk, hogy már az előtt szükség lehetne ilyenfajta védelmet. Tehát nem ideológiai kérdés, nem helytelen kalkuláció vezet minket ilyen értelemben Iránnal szemben. És ugyanakkor egyetértek alapvetőleg azzal is, hogy az a rendszer, amelyet az Egyesült Államok használ, hozzájárul ahhoz az architektúrahoz, amit NATO építene. Ez, ez nem képes veszélyeztetni Oroszországot, még csak nem is veszélyezteti azt a stratégiai egyensúlyt, amelyik létezik az Egyesült Államok és Oroszország között. Na most nem, itt nem csak arról van szó, hogy milyen hajókra lehetne ezeket telepíteni, de ugyanakkor minden esetre nagyon kevés lesz ezekből, összehasonlítva az óriási atomfegyvertárat, amelyről, amelyel az Oroszország rendelkezik és ugyanakkor ez amennyiben az ICBM megpróbálna védekezni az ICBM-ek ellen, egyszerűen nem is tudná elérni őket. Tehát, hogyha a jövőt nézzük, és megpróbáljuk, hogy elképzelni, hogy ezek a hajók esetleg helyet cserélnének, tehát a tengeri, az amerikai tengerészet, a Bering tenger be felsorakoztatna a 30-at e, ezek közül, és hogyha elképzeljük, hogy ezáltal a, a, a az elfogó berendezések óriási módon szintén e, megnövekednének. Ez, ezek, ezek tulajdonképpen abszolút elméleti kérdések, ez egy elképzelés, ez egy utópia, de valójában ez nem elfogadható, gyakorlatban nem lehet elképzelni, és azon kívül ez alatt a tíz év alatt, miközben együttműködünk Oroszországgal, nem csak a rakétavédelem szempontjából, hanem más tekintetben is együttműködünk, végeredményben még inkább abszurdumnak tűnne, hogy ilyenfajta terveink lennének Oroszországgal kapcsolatban. Köszönöm szépen, nagyon köszönjük a két kitűnő vendégünknek az előadásokat, és most pedig rátérünk Grand és Zadra uraknak az előadására.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 Alors. Hmm? Bien, pardon Elnézést kérek a rövid megszakításért és a késésért, és most pedig itt van a harmadik panel, Zadra úr, a NATO részéről egyrészt, és azután Camille Grand, aki az igazgatója stratégiai kutatásokat követő alapnak, és a Madeleine Albright-tal is együttműködött, és ezek után készült el az új stratégiai elképzelés a NATO részéről. Zadra úrnak szeretném átadni a szót. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek, illetve a Biztonsági és Védelmi Albizottságnak és a Külügyi Bizottságnak, amelynek a részeként működik, és köszönöm elnök úrnak a lehetőséget, hogy itt lehetek ezen a fontos eseményen. Nemrég olvastam arról a parlamenti meghallgatásról, amely a francia szenátusban zajlott. Ez néhány hónapja volt, és mellesleg nagyon jól sikerült. És ott elhangzottak olyan aggályok, hangok, hogy nincs európai szintű vita a rakétavédelmi rendszer ügyében. Örülök a mai napnak, mert ez az esemény éppen azt mutatja, hogy igenis van ebben a fontos rakétavédelmi témában európai szintű vita. És sok minden elhangzott az előző két panel beszélgetés során, tehát igyekszem ebből nem túl sokat elismételni. De elsőként a rakétavédelem Lisszaboni eh, vitái során kétféle összefüggést szeretnék felvillantani, és hogy milyen döntések születtek. Az egyik a NATO csúcs, illetve a másik a NATO-Oroszország csúcs. Ezekkel szeretnék elsőként foglalkozni, és aztán mindkét összefüggésben az előremutató irányt szeretném bemutatni. Ami a NATO Lisszaboni csúcsát illeti, ez egy jelentős mérföldkő az államfők, idézek, úgy döntöttek, hogy kiépítik a NATO területének, illetve az ott élőknek a védelmében a rakétavédelmi rendszert. Miért mondom, hogy ez mérföldkő? Hogyha a tavaly Strasbourg kéli csúcsot megnézzük, annak a következtetését, akkor találunk egy olyan mondatot, amely egy jelentésről szól, amit erre a következő csúcsra készítenek elő, megfontolásra, úgymond. Tehát Strasbourg kél célja az volt, hogy Lisszabonban ismét megfontolják ezt a témakört. Nemrég egy cikket publikáltam, írtam a csúcs találkozó előtt, és azt a kérdést tettem fel ebben, hogy Lisszabon a megfontolások ideje, alkalma lesz, vagy a döntések ideje. És most már láthatjuk, hogy a döntéseket meghozták, valóban a döntések ideje volt. A legfontosabb második pontja a Lisszaboni nyilatkozatnak nem lenne teljes, hogyha a kétsoros mondatot nem egészítenénk ki azzal, hogy ez tükrözi ezt a döntést, és csak néhány szóban fogalmazza meg, hogy felkéri Oroszországot az együttműködésre. Tehát két sorban megemlíti a NATO képesség kialakítását, és ehhez hozzáteszi, hogy felkéri Oroszországot az együttműködésre. Ez politikailag jelentős, hogy mind a két kulcsfontosságú döntést egy ilyen egyszerű és érthető, világos mondatban fogalmazták meg. Az új programnak, projektnek a célja, ambíciója a 36-os pontjában szerepel a nyilatkozatnak. Jóval évfél utánig folytak ennek a tárgyalásai, és több hétig ott tartózkodtak egyébként. Az a célja a NATO rakétáknak, hogy teljes körű lefedettséget, védelmet biztosítsanak a teljes európai népességnek, illetve területnek, amely ki van téve a fenyegetésnek, ahogyan Belúr ezt korábban már említette. Hosszabb távú célkitűzés a teljes lefedettség. A szövetségesek viszont elismerték, hogy egy rakétavédelmi pajzsot egyik napról a másikra nem lehet úgy kiépíteni, hogy ez a NATO területnek minden négyzetméterét lefedje. Ez így nulláról első naptól kezdve indulva ez nem lehetséges. Tehát lépésenként fokozatosan kell kiépíteni a rendszert. És a valós lehetőségeket, korlátokat is tekintetbe kell venni. Például a fenyegetettségnek a mértékét, a megvalósíthatóságot, illetve a finanszírozási lehetőségeket. Ezek részint elhangzottak már korábban. Most az ALT-BMD programnak a részletében nem bocsátkoznék, de a NATO rakétavédelmi képességéről szóló döntés mellett az ALTBMD kiterjesztése mellett is döntöttek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a programnak a középpontjában az eddigiekben a hadszintéri csapatoknak a védelme állt, és ennek a kiterjesztése most azt jelenti, hogy az európai területeket, illetve lakosságot is megkívánják védeni a NATO égisze alatt. Ezt nevezzük általában területi alapú rakétavédelemnek. Az ALT-BMD program most már öt éve létezik, és az eddigiekben arra összpontosult, hogy 3000 kilométer plafonig védjen a ballisztikus rakétákkal szemben. És itt pedig egy olyan gerinc rendszerről van szó, ami egy irányítás, illetve hírközlési gerincet alkot a rendszerben. Ezek azok a képességek, amelyeket közösen finanszírozunk. Felmerült itt, hogy 200 millió vagy 150 millió szárközi elnök a csúcs utáni sajtótájékoztatón erről beszélt. Mindenképpen tíz év során kevesebb, mint 200 millió euróról van szó. És ez a pénz azonban a bővítésnek a költsége az art bmd program területén. Ez nem a teljes art bmd programnak a költsége, ami ugyan nem tudok pontos számot, de azt tudom, hogy 800 millió euró volt az a szám, ami elhangzott a közbeszédben. És a 800 millió euró az nagyjából az irányítási rendszernek a költsége az ALT-BND esetében, illetve ehhez kell a bővítés miatt mintegy 200 millió eurót még hozzátenni. Tehát ezek azok a számok, amelyek forgalomba kerültek, illetve amelyek keringenek a viták nyomán. Most a NATO-orosz tanács megbeszélésére szeretnék rátérni. Ezen a csúcs találkozón már az is siker, hogy egyáltalán megtörtént, ez komoly diplomáciai erőfeszítés eredménye, több hónap előkészítés után történt. Ez Rasmussen úr főtitkár, illetve a szövetségesek és az orosz kollégák keményen dolgoztak ennek érdekében. Medvegyev elnök elfogadta a javaslatot, és ezt követően, hogy egy közös nyilatkozatot adjanak ki, annak a valószínűsége nagyon megemelkedett a NATO-orosz csúcs részéről, és optimistán látom ennek a területnek a helyzetét. Tehát a tagországok és az államfők a 21. századi biztonsági kihívásokra adandó közös választ fogalmazták meg. Nagyjából egy éve történt ez, történt ez és a közös ballisztikus rakéta fenyegetés értékelésében is megállapodtak, ami a közös felülvizsgálatnak a része. És a párbeszéd természetesen folytatódik ezen a területen. És én a fejleményeket a pohár félig tele vagy félig üres szempontból szoktam vizsgálni. Én azt mondanám, hogy még maradtak tennivalók, de e konkrét esetben meg kell mondjam, hogy és nem feledve, hogy milyen nehéz vitákon vagyunk túl, én nagyon örülök, hogy végre félig telt ez a pohár. Miért mondom ezt? Na azért, mert a közös fenyegetés értékelésnek a lehetősége már 2002 óta megvan, amikor Rómában megalapították a NATO-Oroszország tanácsot. Tehát a nyilvános dokumentumokban szerepel ez a feladat, és én személy szerint is részt vettem néhány évvel ezelőtt ezeknek a tervezeteknek a fogalmazásában. Emlékszem, hogy milyen nehézségekkel eh, kínlódtunk, és nem is sikerült lezárni a feladatot, tehát úgymond nyitott ügyként ott lebegett. És az, hogy végül sikerült aláírni mind a 29 országnak Lisszabonban ezt a közös elemzést, az az én értékelésem szerint jelentős előrelépés. Nem csak magunk felé, hanem a külvilág felé is azt mutatja. Azt jelzi, hogy végül is képesek vagyunk ezen a különösen érzékeny területen közös dokumentumokat megalkotni és aláírni. Nyilván maradtak még jövőbeni feladatok, ez úgyben nem lehet kétség, de mindössze tíz nappal a csúcs találkozó után arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy ez egy nagyon jelentős előrelépés a Lisszaboni csúcs eredménye. És az előttünk álló útról szeretnék néhány szóban szólni. Először a NATO Oroszország tanácssal kezdeném, aztán visszatérek majd a NATO-ra. Egyrészt a NATO-Oroszország eh, tanácsot megbízták a NATO országok, illetve az államfők és a nagykövetek, hogy dolgozzanak ki egy átfogó jövőbeni rakétavédelmi eh, programot, és a júniusi védelmi miniszteri csúcson fogják majd ezt értékelni. Gorozin úr utalt is erre korábban. Úgyhogy én is eh, nyugtáztam, hogy ez elhangzott a részéről megkérdezhetik, hogy a közös elemzés mit jelent pontosan. Az az igazság, hogy a részleteket még nem vitattuk meg. Ez nem hiszem, hogy meglepetésként ér bárkit. Még csak néhány nappal vagyunk az esemény után, tehát megkezdtük a szakértői szinten, illetve a nemzeti eh, szinten és ahogyan Bell úr említette, ezen a héten összeülnek még a nemzeti szintű képviselők, és e, van egy NATO-Oroszország tanács e, rakétavédelmi munkacsoport, és ennek a társelnöke vagyok. Tehát már e héten megkezdjük ennek a részletes megvitatását, egyeztetését. Ami engem illet, el tudom képzelni, hogy ebben a munkában lehetséges architektúra, változatokat vizsgálunk meg, illetve az irányítási rendszert, a pénzügyi, jogi vagy az elfogással kapcsolatos műszaki kérdéseket, és még ezen kívül sok mindent. Dióhelyben, hogyha kívánják, akkor hozzáteszem, hogy a NATO szövetségesek által az utóbbi évek során megvitatott ügyek jönnek majd vissza. Ezek nem titkos ügyek, tehát az irányítás, architektúra, finanszírozás, megvalósítás, tehát ezek nem titkok, ezek a politikai, katonai alapjai a döntéshozatalnak. Az államfők, illetve a NATO tagországok államfői Lisszabonban ennek alapján hozták meg a döntést. És a NATO-Oroszország tanács is hasonló összefüggésben folytatja majd az egyeztetéseket. Lisszabonban egy nagyon érdekes sajtótájékoztatót is tartottunk. Medvegyev elnök úr mm, volt a házigazdája ennek a sajtótájékoztatónak, és ő több gondolatot is kifejtett arról, hogy a NATO-Oroszország tanács keretében elképzelhetőnek tartja Oroszország a rakétaügyi együttműködést, és a következő hónapok során az orosz nézőpontot szeretnék részletesebben megismerni, és ennek alapján elhatározni, hogy mit tegyünk közösen. Az előző ülésen, illetve az előző szekcióban elhangzott az, hogy egymás melletti rendszerek, illetve egymásra támaszkodó rendszerek. Az 50-es évekből volt egy híres film, az jut eszembe, ahol az angol szóval a side-by-side, side, illetve a back-to-back -back közötti különbséget taglalta a cselekményt, Tehát e, egy kicsit másképpen látjuk azt, hogy egymás mellett, illetve egymásra épülve, ezek nem ugyanazok, tisztázni kell majd, hogy ki mit ért ez alatt, és mit tudunk ezzel kezdeni, hogyan tudjuk elképzelni az együttműködést ezen a téren. És aztán közben a TMD együttműködést is újra kell majd kezdenünk. Folytatnunk kell. Ahogyan az előttem szóló elmondta, néhány évvel ezelőtt hagytuk e- ezt abba. A számítógépes szimuláció, illetve az irányítási rendszereknek a tapasztalatai rendelkezésre állnak, tehát azt kell eldönteni, hogy hogyan folytassuk. Van egyrészt tehát a nato döntéseknek az ügye, illetve két konkrét feladatot fogalmaztak meg Lisszabonban. Az egyik a rakétavédelmi rendszereknek a konzultációja, az irányítási rendszereknek a tisztázása, ez a védelmi minisztereknek a márciusi csúcsára, 2011 márciusára kiadott feladat. A másik pedig egy intézkedési terv rakétavédelmi képességek vonatkozásában való tisztázása a júniusi, idén júniusi védelmi miniszteri csúcson. Az irányítási rendszerek kapcsán a konzultációról csak egy észrevételt szeretnék mondani. Itt a feladat, illetve felelősségkörök tisztázása a feladat politikai szinten, illetve az irányítási rendszerek a katonai vonatkozásokat is eh, érintik, azokat kell tisztázni. Ami pedig a júniusra tisztázandó részleteket illeti, a végrehajtási ütemezést kell megvitatnunk júniustól eh, kezdve, a jövőre nézve. 2020 lehet az egyik időhorizont, amiből levezetjük a következő évek feladatait, az időtemezést, hogy valóban képüljenek ezek a képességek. A 2020 említése nem, nem lesz önöknek meglepő, hiszen az az amerikai adaptív megközelítésnek a végdátuma is, de ez csak az egyik lehetőség. Azt hiszem, hogy a jelenlegi IAT-BMD programot is részletesen meg kell vitatni, valamint annak a bővítését, és az amerikai EPA programot is ezeket kell összerakni, időtemezést kell alkotni, és a nemzeti hozzájárulásokat tisztázni, mert nyilvánvalóan az Egyesült Államok EPA hozzájárulás az lényeges, de nem az egyetlen összetevő. Azt hiszem, hogy ezzel zárnám, és talán azt még nem említettem, de most elmondom, hogy Lisszabon szárközi elnök szavaival azért volt fontos, hogy az elvi kérdéseket tisztázzák. A részleteket nem dolgozták ki még teljes mértékben a döntés kapcsán. Én a politikai, katonai munkában vettem részt amely, ha nem is vezette, de hozzájárult ehhez az erőfeszítéshez. Végül is nem az a lényeg, hogy milyen bizottság végezte ezt, de a tanács elé, került, tanács elé kerültek a következtetéseink, és így született meg a döntés. Tehát a lényeg, hogy még nem állnak a rendelkezésünkre a részletek. Bell nagykövet úr említette, hogy az ördög a részletekben rejlik, ez tehát a jövőnek a feladata, de az előkészítő munkát elégségesnek ítéltek az államfők, hogy dönt, döntsenek. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig azonnal meghallgatjuk a Camille Grand előadását. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a mindenkinek már erre a figyelmet, köszönjük a jelenlétet, és nagy örömmel veszek részt itt ezen az ülésen. A Lisszaboni döntések, döntés sorozat, ahogy ezeket már leírták itt az előbb, és elmagyarázták, valójában változást jelentenek a NATO álláspontjában, mert ez természetesen egy politikai döntést jelent, a rakéta ellenes védelmet biztosítandó a NATO teljes területét illetőleg. Most viszont az a legfontosabb, hogy mit tartalmaz ez a döntés valójában, és mit tudunk meg az európaiakról. Legelőször is arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mennyire fontos a, már az előző hozzászólások alapján a veszély értékelése. Természetesen a Lisbonban úgy döntöttek, hogy az összes NATO tagok és szövetségesek egyetértettek abban, hogy a az atomveszély valós, és figyelembe kell venni és ugyanakkor az atomfegyverek elszaporodása természetesen akályokra adnak okot. Éppen azért meg kell vizsgálni, hogy az iráni akvizíciókkal kapcsolatban, amikor is az észak-koreai technológiát megvásárolták, hogy ez mit jelent ilyen szempontból. Kezünkben van az az információ, hogy az észak-koreak már nem csak rövid, hatossugarú nuding típusú rakétákkal rendelkeznek, hanem az DBM 25-ösökkel is, és ez azt jelenti, hogy nem csak Berlin, hanem Moszkva is most már elérhető, Iránból kiindulva ilyen szempontból. Nem kell dramatizálni, és nem kell démonizálni Iránt ilyen értelemben, de természetesen kérdés az, hogy milyen hagyományos vagy vagy modern robbanó fejjel látják el majd ezeket a rakétákat. A lényeg az, hogy nem csak a hatósugár növelése fontos, hanem a kapacitás is ilyen értelemben. Tehát Irán, akár Iránban, akár egyéb ö, ö, régióbeli országokban láthatjuk, hogy közép, rövid, közép vagy ö, hosszú hatósugarú rakétákkal rendelkeznek, és természetesen fontos az is, hogy ez mennyire növekszik, és mekkora a kapacitás ilyen szempontból is, ennek megfelelően képesek vagyunk-e védekezni ilyenfajta veszélyek ellen. Miért beszélek erről egyáltalán? mert hangsúlyozni szeretném, hogy a veszély nem elméleti jellegű jelen pillanatban. Nagyon hosszú ideig azok, akik ellenezték és bírálták, a rakéta védelmet, én is hozzájuk tartoztam egy ideig, 15 éve foglalkozom ezzel a kérdéssel. E, egy, egy ideig ezek nagyon sokan azt állították, hogy semmiképpen sem működött ez a technológia, és hogy olyan veszély ellen védene, ha egyáltalán működne, ami nem is létezik. Most viszont a technológia már működőképes, amerikai barátaink 100 eh, milliárd dollárt költöttek rá az utóbbi 10 eh, évben, és természetesen valamilyen eredményt csak fel tudnak mutatni a pénzükért, de és ugyanakkor a veszély is létezik, eh, fejlődik, változik, növekszik, nem csak Iránról beszélünk, hanem máshol is van balisztikai kapacitás, amivel hamarosan elérhetik az európai kontinens. Szíriára utalok például, amelyik szintén érdeklődik az ilyen fegyverek iránt, és a szubregionális szinten úgy szintén vannak ilyen veszélyek, lehet veszélyeztetni Izrael létét, de ugyanakkor Törökországra is rá lehet lőni, amelyik viszont NATO tag és tehát nem kizárólag Iránra kell koncentrálni, amikor is ilyen veszélyekről van szó, és ugyanakkor állandó jelleggel fejleszték, vásárolják, tökéletesítik rövid vagy hosszú távon ezeket a balisztikus fegyvereket. Kérdés, hogy mikorra fognak beérni ezek a programok, egy pár év múlva, vagy csak tíz év múlva, de ez egy másodlagos kérdés, amikor stratégiai döntéseket akarunk hozni, mint ahogy az előbb is említettük, illetőleg hallottuk, természetesen a NATO is legalább tíz évet igényelne, hogyha a, a, a rakéta ellenes fegyverekkel el akar készülni. A Lisboni döntésekkel kapcsolatban szeretném megosztani a gondolataimat önökkel. Mi dőlt el, és mi nem dőlt el a Lisboni tárgyaláson. Teljesen egyetértek azzal a nézettel, hogy elsősorban politikai döntések születtek, de távolról se döntötték el valójában a NATO rakétáleres védelmét ilyen szempontban. Tehát először is a fenyegetettséggel kapcsolatban még tovább kell dolgozni, hogy pontosítani lehessen a felméréseket, és nagy vita folyik a nato n belül azzal kapcsolatban, hogy fontos-e az, hogy speciális veszélyt kell-e okvetlen kimutatni. Törökország nem értett egyet az Iránnal kapcsolatos munkálatokkal ilyen tekintetben, és ugyanakkor egyéb tagok pedig úgy vélekedtek, hogy a, a válasz dimenziója függ, függ majd az iráni veszélytől mindenképpen és ugyanakkor fontos volt az is, hogy mennyiben reális, mennyiben valós a veszély, és az amerikaiak szerint a harmadik és a negyedik fázist csak akkor hozzák, nem hozzák létre, ha az iráni veszély megszűnik, illetőleg ha diplomatikai, diplomáciai úton meg lehet oldani. Tehát valójában Kérdés az, hogy mire kell koncentrálni, rövid vagy hosszabb hatótávolságú rakétákra, ezt természetesen a későbbiekben szintén meg kell oldani. Sok vita folyt az előkészületek során arról is, hogy hogyan lehetne az elrettentést megoldani. Tudnélik kérdés, hogy az elrettentés részét képezi-e a, a rakéta ellenes védelemnek, illetőleg az egyik helyettesíti a másikat. Talán az egyik a másikat inkább hatékonyabbá tennék, bolster az a szó, amit a szónok használ. Tehát minden esetre továbbra is foglalkozni kell a tömegpusztító eszközök veszélyével, a rakéták kérdésével, vegyes kapacitások bevetésével, hagyományos eszközök és sokkal modernebb eszközök segítségével, és ez természetesen éveket vesz igénybe, és több helyen folynak az ezzel kapcsolatos tárgyalások. E kérdés, hogy technikai szempontból milyenek lesznek a, jöven, a leendő rendszerek, amit Lisbonban eldöntöttek, és amire a költségvetést meghatározták, erről már szó volt, de valójában inkább kiterjesztésről van szó, az ATBMD rendszernek a kiterjesztését a Command and Control szempontjából, tehát irányítás szempontjából, hogy aztán ehhez még 200 milliót vagy 800 milliót kell eh, még hozzátenni ahhoz, amit már eleve pántlikáztak erre a célra, az inkább arra vonatkozik, hogy meg kialakul-e a megfelelő számítógép rendszer és érzékelő rendszer aminek a segítségével mindezt lehetne működtetni. Hát kérdésre senki se hiszi el, hogy 200 millióért tökéletes védelmet kapunk, de be, a NATO bekapcsolódhat majd egy amerikai rendszerbe, egy mások is hozzájárulhatnak ehhez, de ez elsősorban egy amerikai rendszer, amelyik bizonyos balisztikus veszélyek ellen megvédni majd Európát. Az Egyesült Államok az utóbbi tíz év alatt 100 milliárdot költöttek az amerikai védelem és a hadszintéri védelem szempontjából, tehát összesen 200 milliárdról lenne most már szó, tehát helytelen lenne, hogyha elképzelnénk, hogy akárhogy is alakult most már a, az átváltás a dollár és az EU között, hogy 200-ból, 200 millióból ki tudjuk hozni az egészet Európában. Tehát minden esetre az előbb ebből az amerikaiakról beszélt elsősorban, de az architektúrától függően 20 vagy 40 milliárd amerikai dollárba kerülne, és akkor még nem is számítottunk a különböző európai hozzájárulásokkal, amennyiben a programot végeredményben eldöntik. Tehát nagyon fontos, hogy ennek tudatában legyünk, amikor erről a kérdésekről tárgyalunk. Tehát a lényeg az, hogy nagyon fontos, hogy be lehessen kapcsolni az amerikai rendszert a NATO rendszerbe és ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy felhasználóbarát legyen, tehát úgynevezett plug and play rendszer, be lehet dugni a konnektorba, és már is játszani lehet vele, amit, mint hogyha a saját televíziónkra kapcsolnánk ezt a képernyőre, mindezt. De végeredményben mi a kérdés? Az a kérdés, hogy hogyan működik mindez egyrészt a különböző kapacitások szempontjából, tehát ami az érzékelőket és az elfogó berendezéseket illeti, és ezek még mindig amerikaiak, azután, hogy lehet ezt együttműködés keretében felhasználni európai és orosz szempontból, ezt még nem adották meg, az amerikai kapacitások jelen pillanatban hajókra szerelten működnek, tehát oda telepítették őket, a hajók természetesen mozognak, és akkor kérdés, hogy ö, honnan indul ki a, a veszély közel-keletről vagy, vagy kelet-ázsiából, és akkor természetesen ezeket a lehetőség, képességeket oda lehet mozdítani, ahol is ö, sürgősebb és komolyabb a veszélye akkor eh, természetesen eh, kérdés az, hogy ugye felhasználjuk az amerikai kapacitást, illetőleg mindenütt nemzeti kapacitás, vagy pedig együttesen a NATO kapacitás képességet növelik. Ezek még mindig nyitott kérdések pénzügyi szempontból. És akkor még mindig felmerül a kérdés, hogy ki irányítja és kiveti be ezt a jövőbeli eh, rendszert el lehet képzelni, hogy egy olyan rendszer, amelyikben a döntésre csak pillanatok maradnak, nagyon rövid ide, nem lehetne egy ilyen rendszeren belül megbízni más, mint a Secure amerikai admirálisát, mert akkor különböző nagykövetek, különböző Eh, országokat is be kellene vonni, holott pillanatokon belül kell meghozni ezt a döntést. Ilyen esetekben a lokátorok, eh, vagy pedig a eh, különböző űrbeli megfigyelő állomások is bevonásra kerülnek, és nagyon nehéz, hogy valaki másra bíznák ilyen esetekben a döntéshozatalt, amikor is a rendszer ennyire bonyolult és kiterjedt. Tehát ez politikai és költségvetési és stratégiai kérdés egyaránt. Harmadik kérdés pedig az, hogy mivel járulnak ehhez hozzá a többi európaiak. Tehát az európai ipart bevonják természetesen az irányítási rendszerbe, de ezen túlmenőleg természetben is hozzájárulnak az európaiak ez a rendszerhez? Ha igen, akkor hogyan? Bobbel már említette, hogy Csirájában már létezik ilyen jellegű kapacitás, de ez még nem döntő jellegű a rendszer működését, helyes működését illetőleg, és erre majd vissza fogok térni, hogy mit tehetne Európa ilyen tekintetben. Az utolsó pontról már sok szó esett, az Oroszországra való együttműködésre utalok. Természetesen ez nagyon hasznos kívánatos, és meg akarom nyugtatni az orosz barátainkat, hogy nem az orosz kapacitásokat akarjuk a rakétavédelemmel veszélyeztetni, és természetesen hasznos mindenképpen az együttműködés, de eléggé szkeptikus vagyok a gyakorlati aspektusokat illetőleg, ahol is a meg kell különböztetni, hogy mi az, ami rendkívül kívánatos. Rogozin nagykövetet meghallgattuk azzal kapcsolatban, hogy együttesen kell uh, elemezni a fenyegetettséget NATO és Oroszország bevonásával. Uh, ugyanakkor a riasztási rendszernek is közösnek kellene lenni, vagy nagyon közel kellene, hogy legyen a két ország rendszere egymáshoz, mindkét fél nyertes lenne ezáltal. Uh, együttes rakéta védelemet létrehozni viszont nagyon bonyolul lenne, mert 29 országgal és már elég bonyolult, de azon kívül olyan ország bevonásával, amelyik nem okvetlenül alkalmazkodik az, a NATO előírásokhoz sokkal bonyolultabb lenne. Ezek után azt is el lehetne képzelni, hogy két külön rendszer működjön együtt, más és más területen. Ezt javasolták a Lisboni ülés után, ezt olvastuk az orosz sajtóban a, a Lisszaboni ülés után, hogy így képzelik el a két egymás mellett működő rendszert, úgynevezett back-to-back, tehát inkább egymásra épül, mint inkább egymás mellett működő, tehát egymásra épülő esetleg, mint inkább egymás mellett működő rendszerről lenne szó, de minden esetre ilyenfajta kooperációt el lehet képzelni. Végezetül, hogy hol helyezkedik el Európa ilyen szempontból? Nagyon Örülök, hogy ezzel a témával itt foglalkoznak már eleve, és az előbb hallottunk a francia szenátusban lefogy meghallgatásokról, és ott én is szóltam, hogy Európának sokkal inkább kellene foglalkoznia ezekkel a kérdésekkel, tehát a francia parlamentben is feszegetni kellene ezt a témát. Tehát itt természetesen nem csak az EU, hanem minden országra vonatkozik, azokra is, amelyek nem EU tagok. Mit tehet Európa ilyen értelemben? Hát a, a forgatókönyv úgy néz ki, hogy továbbra se teszünk semmit, hanem mint potyautas várjuk, hogy mit tesz a NATO, és akkor majd reménykedünk abba, hogy majd ők lefedik Európát, és megvédik Európát, minimális befektetés mellett európai részről, és majd számítunk amerikai szövetségeseinkre, mint ahogy ezt már azelőtt is tettük, tehát ez rendkívül költséghatékony természetesen, de ugyanakkor ugye vannak nehézségek, amelyekre az előbbiekben már utaltam, hogy utaltam, hogy valószínűleg akkor nem is igazán lenne beleszólásunk abba, hogy hogyan működjön mindez, ipari szempontból se húznánk hasznot belőle, és ugyanakkor végeredményben Európa tulajdonképpen talán kevesebb hasznot húznának mindebből, mint a japánok, illetve E, illetve a közel-keleti országok, ahonnan is vásárolnak amerikai fegyvereket védelmi célból, és Európában pedig nem. Tehát kérdés, hogy hogy lesz majd ez az egész architektúra, mi a mi véleményünk ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos lenne az európai véleményt hallatni. Természetesen a proliferáció szempontából diplomáciai tárgyalások állandóan folynak, eh, ahol a eh, nálunk is eh, van egy tanács ilyen értelemben, hogyan hát például hogyan kell ilyen értelemben viselkedni, hogyan kell eljárni, Hágában is folynak ilyen tárgyalások, de ugyanakkor természetesen ugye a veszélyezettség, a fenyegetettség kérdése mindenképpen terítéken kell, hogy maradjon. Tehát nagyon fontos lenne, hogy Európában is tanulmányozzuk ezeket a kérdéseket, architektúra, technológia szempontjából, és nagyon fontos lenne, hogy az európaiak is elgondolkozzanak, de nem a NATO ellen, hanem a NATO-tól függetlenül, vagy a NATO-val egyetértésben, de elgondolkodjanak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene ezt tovább vinni. És ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogy fontolóra vegyük a finanszírozás kérdését is, e, ugyanis már a kezdet-kezdetén e, vannak olyan tanulmányok, amelyek a technológiai kérdéseket is e, vizsgálják, mert ilyen lehetne egy végeredményben jelentős hozzájárulás európai részről elérhető áron jobban megérthetnénk akkor a rendszert, költségvetési szempontból egy együttes erőfeszítés ilyen értelemben igazoltnak tűnik és ugyanakkor nem az ügynökséget próbálom ilyen értelemben bírálni, hanem a tagállamokat, amelyek nem bíznak kellőképpen a, a, az ügynökségben, ö, ilyen értelemben, és nem adnak neki szabad kezet. Ugyanakkor ö, több ö, típusú ö, e, együttműködés folyik már eleve, ezen a területen, de nagyon jó lenne, hogyha európai és NATO szempontból is tovább lehetne folytatni ezeket az együttműködéseket. Kapacitások léteznek az európai iparban, nem a nulláról indulunk, nem 100 milliárdot fogunk erre költeni a következendő 10 év alatt, hogy közelebb kerüljünk az amerikai szinthez, hanem csak pár tíz millió e, eurót kellene ráfordítani, hogy azért a technológiai szempontból nem maradjunk le és körülbelül 100 milliárdra lenne szükség ahhoz, hogy Európa jelentős módon tudja hozzájárulni 10-15 év leforgása alatt természetesen ehhez a védelemhez. A technológia létezik, a szaktudás is létezik, a, a, akár érzékelők, akár lokátorok szempontból, szempontjából, elfogó berendezések is léteznek, hát és Eszter, többi programokat már említettek is, és ezek nem virtuális projektek, de hiányzik a megfelelő forrás hogy be tudják eh, bizonyítani a valódi kapacitásukat, amelyel hozzá tudnának járulni a rakétavédelemhez Európában. Éppen ezért nagyon fontos, és ipari szempontból emlékeztetni kell a programokra, amelyek már eleve léteznek. Sajnálatos továbbá az is, hogy a rakéta védelemmel eh, nem igazán eh, foglalkoznak európai szinten, mert ugye a NATO manőverekben általában egy ellenfél van, egy-egy ellen, tulajdonképpen one, and one, one on one, hogy például mi lenne, hogyha egy hajóról kellene több európai célra lőni, mondjuk idézőjelben, de hát tulajdonképpen itt ez arra szolgál, hogy a kapacitást, a szakértelmet növeljük. Fontos lenne, hogy tárgyalni tudjunk a NATO szakértőivel és az oroszokkal egyaránt, és hogy ne csak potyautasként kövessük így a, NATO-t, hanem érdemben is hozzá tudjunk járulni ezekhez a munkátokhoz, és éppen ezért nagyon örülök, hogy létrejött ez a mai ülés ilyen értelemben. Köszönöm szépen mindkettőjüknek ezeket a rendkívül érdekes előadásokat, és a számadatokra való figyelmeztetést is, és a politikai szempontok során esetleg nem mindenki értette, hogy mennyibe kerülne valójában ez az egész rendszer, és hogy mit fednek le az itt hallott számadatok. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen feladatok várnak ránk, a NATO szempontjából, az EU szempontjából is, amelyik nem igazán vette ki a részét mindebből. Mostanáig több e, jelentés foglalkozott már ezzel. Nem kifejezetten ezzel a témával foglalkoztak, de minden alkalommal e, megpróbálták felhívni a figyelmet, hogy az európai intézmények is részt kellene, hogy vegyenek ezekben a e, vitákban késésben vagyunk, úgyhogy részemről nincs is kérdés, de hanem Koppán szeretne feltenni egy kérdést. Köszönöm szépen a két előadást. A kérdésem az rendszernek az irányítására vonatkozik. Törökország kérte, hogy Lisszabonban ne említsék eh, Iránt, illetve a lefedje a területet a rakétavédelmi rendszer, illetve hogy mi álljon a középpontjában. Az első kérdés teljesítették, a másodikat nem. Hamarosan elkezdődik az irányítási rendszernek a kiépítése, és el tudják képzelni, hogy az amerikai vezetésű rendszer más résztvevőket is beenged, hiszen szinte az egész amerikai elemekből áll össze, és Európa hogyan tudja maga kapacitását ebben érvényesíteni. El tudnak képzelni egy nem tisztán és kizárólag amerikai rendszert? Eh, merci beaucoup. Köszönöm szépen. A E pillanatban nem tudok részletes választ adni erre a kérdésre, de tudjuk, hogy ezek az országok, Törökország például, ahogyan ön említette, de több más országot is említhetnénk, Franciaország, illetve még egyebek, többször elmondták, hogy az irányítási rendszer az fontos, számunkra rendkívül fontos. És ahogyan korábban már említettem, eredményt kell felmutatnunk a márciusi miniszteri csúcsra. Tehát a következő hónapok során intenzívebben foglalkozunk majd a konkrét részletekkel. De e pillanatban nem tudok konkrét választ adni, mert még nem született meg a NATO kollektív válasza, ami talán kiegészíthet. Valóban nincsen végleges válasz erre. Igazából a realitások fényében többféle opcióról beszélhetünk inkább. A bevetési szabályok körül kristályosodik majd ki a vita, mert a döntéseket meg kell majd hozni, illetve az Észak-Atlanti szövetségesek egy adott percben meg kell, hogy hozzák a konkrét döntést, hogy elfogó rakétát indítanak-e, vagy sem. Például honnan lőtték ki, merre tart a rakéta, elindítjuk az elfogó rakétát, és aztán egy-kettő-három rakétát a döntés szerint kilőhetünk a helyszín függvényében. Tehát ez egy rendkívül szakmai alapú vita, hogy melyik a jobb döntés adott esetben, melyik a leghatékonyabb, a másik pedig a politikai szint, vagyis hogy a NATO hogyan döntsön úgy általában ilyen ügyekben például két objektum elindul Európa felé, hogy kell ezeket elfogni és megsemmisíteni. És előfordulhat, hogy adott esetben egy műholdat akar hordozó rakéta pályára állítani, tehát ettől lesznek érzékenyek ezek a kérdések. Többféle forgatókönyv lehetséges. Az egyik arról szól, hogy kiépítjük az irányítási rendszert, és átadjuk a, a kulcsot, illetve ami Törökországot illeti, a lefedettség vagy a lábnyoma a rendszernek, őket is elérheti. És hogy mi történik egy irányítási rendszerben, a, annak a részleteit kell kidolgozni. Az utasítási lánc például különböző megosztottságokat tartalmazhat, aztán hozhatunk függőleges alapon vertikálisan döntést, ami a NATO katonai utasítási lánca mentén történik, és ez szélesebb körül lehet, mint a nemzeti döntés. A nemzeti kapacitás például ez egy kicsit nehezen mondható meg, és hogyha nincsen nemzeti kapacitás az elfogása, akkor egy nehéz helyzettel nézünk szembe, mert még hogyha szerény lehetőségek vannak, akkor is az irányítás döntést igényel. Aztán izraeli-amerikai együttműködést eh, elképzelve egy izraeli területvédelem mm, esetében. Eh, például Izrael élhet egy korai figyelmeztető rendszernek az előnyeivel, aztán izraeli terület ellen indított eh, támadás esetében Izrael reagálhat, vagy pedig Amerika, vagy a földközi tenger térségében. Tehát részint vagy mindenhol, vagy pedig nem feltétlenül minden területre érvényes ez a védelem, és az amerikai-izraeli kapcsolatoknak a függvényében alakul majd. Ez nagyon sok minden a területiség függvénye, és hogy ki mit ellenőriz, irányít de meg kell hozni a döntéseket Izraelnek, és Oroszország rendelkezik, Izrael, illetve az Egyesült Államok rendelkezik rakétavédelmi rendszerrel, és nagyon szigorú szabályok szerint lehet ezeket alkalmazni. Azt kell tisztázni, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek multinacionális összefüggésben, és ez egy kettős kihívás. Azzal hasonlítom gyakran össze, hogy például egy elfogásra vonatkozó döntés, mondjuk egy eltérített gépnek a befogására irányuló, vagy egy, egy martalócállam által elindított repülőgépnek a befogására szóló döntést hogyan hoznak meg. Ez egy hosszú és bonyolult eljárás. A tagországok részéről van viszonylag egy gyors és egyszerű utasítási lánc, de ez politikai szintre eh, fut fel, és különböző érdekeltségek merülnek fel, például a repülőgép esetében, hogy milyen gép merre tart, és a közvéleményre is gondolni kell. Tehát politikai vonatkozásai vannak, és eh, olyan szinteket érint különböző miniszterek, illetve delegációk is beleszólhatnak ebbe. És aztán néhány percen belül kell meghozni egy rakéta esetében az elfogásra vonatkozó döntés. A rakétavédelmi rendszer esetében a probléma úgy néz ki, hogy a, hogyha a az elfogás mellett döntenek, akkor különböző hulladékok keletkeznek a robbanáskor, vagy pedig az egyes országokat a ballisztikus rakéták akár elérhetnek, és ez valóban politikai megfontolás. Talán a legjobb helyzetben lévő hajónak a parancsnokán múlik, hogy éppen hogyan lövik ki a rakétát. Elnök, én is szeretnék egy kérdést tenni, illetve intézni önökhöz politikailag és technikailag a NATO eljárása, amennyire ön tudja, az eltántorítani igyekszik-e a fegyverkező országokat a szándékoktól? Technikailag alapvetően az amerikaiak fejlesztik ezt a képességet, de nem kizárólag, és bizonyos országokat szeretnének attól eltántorítani, hogy a maguk fejlesztéseit tovább folytassák. És a ballisztikus rakétavédelmi programnak tulajdonképpen ez a célja. Én úgy értékelem kettős módon ezt a rakétavédelmi fejlesztés egyrészt valóban az eltántorítást szolgálja, a másik pedig pontosabban el akarjuk venni bizonyos országoknak a fejlesztésektől a kedvét, és a belépési költség magasabbá válik. A ballisztikus rakéta aszimmetrikus. Ezzel nem lehet önmagában légifölényt elérni az az előnye a rakétavédelmi rendszernek, hogy a versenybe egyre nehezebb beszállni. Tehát, hogy rendelkezünk néhány vagy néhány ö, tucat rakétával, ennek a lehetősége csökken, hogyha rakétavédelmi rendszerrel rendelkeznek a másik oldalon. Tehát kialakulhat egy olyan rendszer, amelyben a feltételezett sérülékenységet egyes rakétákkal megpróbálják kihasználni, és jó lehetőségünk van arra, hogy elfogjuk a másik oldalról kilőtt rakétákat. Hogyha nem túl nagy a hatótávolságuk, ezek mind műszaki kihívások. Egy ICBM például 40 km per másodperc sebességgel haladhat, egy kevésbé fejlett rendszer pedig 7 km-rel. Tehát hogyan tudunk elfogni egy nagyon gyorsan haladó objektumot. Aztán a hit to kill katonai kifejezés, a elfogás és megsemmisítés ez nehezebbé válik, hogyha 40 kilométeres sebességről van szó. Tehát itt igen magas követelmények jelennek meg. Hogyha kezdetleges rakétákról van szó, akkor ezeknek a száma is általában alacsony, tehát néhány darab vagy néhány tucat. És ezt úgy lehet kezelni, hogy egyrészt a ballisztikus képességeket egy kicsit javítjuk, hogy jobban irányítható legyen. A másik lehetőség pedig, hogy meg többszörözzük a rakétáknak a számát. Tehát, hogy a rakétavédelmi rendszer képességét kimerítsük a másik oldalon. A rakétavédelmi rendszer nem kínál teljes védelmet. Tehát ez nem egy áthatolhatatlan páncél. A Lisszaboni közlemény alapján azt mondhatjuk, hogy Európát ugye védi egy rakétavédelmi pajzs, de ez nem azt jelenti, hogy minden veszély ellen védettséget élvezne Európa. Oroszország emiatt sem aggódik megalapozottan, mert a NATO rakétavédelmi rendszernek hosszabb távon sem lesz akkora képessége, hogy egy orosz rakétaszámot elhárítson. Elnök, köszönöm szépen ezeket a pontosításokat. Itt az utolsó részben említette az európai kapacitásnak a növelésének a lehetőséget, illetve, hogy nem nulláról indulunk. A az ASD, illetve a védelmi ipar képviseletében meghívott vendégünkhöz szeretnék fordulni. És áttérünk a következő részre. Je vous en prie. Euh... Donc, Madame Chammeyak. Ki... Chammeyak asszony az EBDA-ból érkezett, és Liba tábornok pedig a Taleszt képviseli, és természetesen más ipari képviselőket is meghívhattunk volna, ÖDS, Astrium szintén érdemben hozzászólhatott volna ez a témához, de nagyon rövid az idő, éppen ezért szeretném azonnal átadni a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, és a én arra gondoltam, hogy angolul fogok beszélni, de természetesen francia akcentussal, de mindenképpen igen röviden szeretnék beszélni erről a témáról. Először is el szeretném mondani, hogy mi is az MBDA, ez egy világcég, amelyik rakétarendszereket épít Franciaországba, Olaszországba, az Egyesült Királyságban 2001-ben alapítottuk, és az EADS és finmechanika rendszerével dolgozik, és 50 éves tapasztalatra tekintünk vissza ezen a területen. Tehát az előadásom célkitűzése az, hogy bemutassam, hogy hogyan alakulhatna az európai részvétel a BMD kapacitás szempontjából, de természetesen különböző szempontokból kell ezt megvizsgálni. Tehát először is a veszély, a fenyegetettség, erről már szó volt, ennek a terjedése, és természetesen ez valójában létre és meg is valósulhat, és ehhez kell alakítani a legjobb védelmi rendszert. A második szempont az az amerikai megközelítés stratégiai szempontból, a BNDA szempontjából, mi természetesen nem ignorálhatjuk azt, hogy mi történik az Egyesült Államokban, és az Európai Uniónak hozzá kell járulnia a BMDA-hoz, azon túlmenőleg, amit már az USA megtesz. De természetesen arra lehet építeni, ami már megtörtént képesség és ipari ö, szempontból az Egyesült Államokban, és természetesen, ha ezt visszük tovább, akkor ö, kevesebb lesz a költség, mert, mint ahogy többen is mondták, nem a nulláról indulunk. Ö, természetesen ö, pénzügyi ö, szempontból ö, meg lehetne határozni, hogy mennyiben tudunk hozzájárulni az amerikaiak által már elvégzett munkához. A kapacitás, az erősség kérdése természetesen úgy szintén felmerül. A balisztikai kapacitás képességnek a kifejlesztése nagyon fontos. Ez a szegények légi ereje, légvédelme valójában de valójában gyakran ez nem rendelkezik egy-egy ilyen ország, és azon kívül a támadási lehetőségeket csak hosszú távon lehet kihasználni, ezzel egészíteni a légi erők tevékenységét, és természetesen a cruise missiles lehetőség, és a ballisztikus rakéták szintén oda tartoznak, de természetesen 2000 kilométeren nél nagyobb távolság és, és nukleáris hatékonyság nélkül nem leszünk képesek hosszú, nagy hatósugarú rakétákat kifejleszteni, és éppen ezért az érintett ország, ahol a proliferáció történik, rövid és közepes hatósugarú rakétákat fognak gyártani. Éppen ezért az Egyesült Államok és Európa is úgy gondolja, hogy ez a teljes ballisztikus rakétáknak a 90%-át teszi ki, míg a csak 6%-ot tesz ki a közepes hatósugarú rakétáknak rakéta. Mindebből nyilvánvaló, hogy a nyugati országokban úgy fogják fel, hogy a veszély külső hadszíntereken a legjelentősebb, és éppen ezért taktikai szempontból lenne fontos mindez, és a működtetés szempontjából kellene javításokat eszközölni, és ezért kellene egy új generációs képesség, penetrációs képesség úgy szintén, és ilyen módon tudjuk kifejleszteni az európai védelmi rendszert. Egy másik fontos téma az amerikai megközelítés, ugyanis a, náluk megvan a, az ABMD a, a megközelítés már, e, már eleve, és a védelmi e, rendszerük jobban illeszkedik, jobban igazodik a veszélyhez és éppen ezért fontos ez az egész szövetséghez tartozó országok számára is, nem csak a NATO-nak, és mindennek a következménye az, hogy a NATO azt várja a különböző szövetségesektől, hogy járuljanak hozzá ehhez a, az új feladathoz tehát ott van már eleve az SM3-as vagy SMT-s rendszer, és a NATO tovább folytatja a tanulmányokat a rakétavédelem szempontjából, és azt e, javasolja, hogy harmonizálják a védelmi politikát minden részvevő ország szempontjából Európában, és természetesen a technológiai szint különbség tovább növekszik az Atlanti-óceán két partján, és éppen ezért nem ár érdekünkben az, hogy továbbra is mindinkább inkább lemaradjunk ilyen tekintetben Európában, és éppen ezért fontos az, ami jelen pillanatban Európában történik. Az MBDA és Thales részt vesz ebben a munkában. Az MBDA szempontjából és a Thales szempontjából és az ASTER családra alapszik, és pedig földi kilövésű rakétákról van szó. Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság vesz részt ebben a munkában, és képesek akarjuk tenni európai országokat arra, hogy külső hadszintereken is be tudjanak avatkozni, és hogy az érzékeny területeket meg tudják védeni. Október közepén már validáltuk ezeket a rendszereket, és minden esetben, amennyiben bevetésre kerültek ezek a rendszerek, és elfogó, elfogásra került sor, sikereseknek mutatkoztak ezek a rendszerek. Van egy másik rendszer, az Egyesült Államok, Németország és Olaszország együttesen képezték ezt ki, és lokátorok segítségével tökéletesítettek. Az Aster család és a Meacnak különböző verziói léteznek, és ezekkel tudunk a NATO, a TBND programhoz hozzájárulni, ami azt jelenti, hogy mi most már kivesszük a részünket ebből a munkából, európai szempontból, és ugyanakkor már elmagyaráztuk, hogy hogyan alakul a balisztikus veszély, mit tehetünk ez ellen. Természetesen mit tehetünk, mit érhetünk el európai országok segítségével. Az ASZTER rendszer segítségével lehetne védeni, védekezni ez ellen, de természetesen politikai szempontokat is figyelembe kell venni, rövid és közepes hatótávolságú rendszerek ellen lennének ezek hasznosak, és az Aster blokk 2 kiegészítené a már létező rendszereket, mind a földön, mint a hajók fedezetén, e, minden típusú, rövid és közepes hatósugarú veszélyek ellen e, védene, és e, természetesen a cirkáló rakéták ellen egyaránt a VMD nagyon jelentős ipari szempontból, stratégiai kérdés és ipari kihívás egyaránt, mert a teljesítmény különbözik a, a, a a fejlesztési szint, a költségek egyaránt fontosak ebből a szempontból, annál is inkább, hogy hosszabb időt fed le mindez, és éppen ezért előre kell látni a következő fejleményeket Európában. Természetesen az Obama kormány különböző terveit és figyelembe véve mi tovább akarjuk az ASZTER rendszer potenciálját növetni, növelni, Ugyanakkor a Thales-szal aláírtunk egy megállapodást, és többi partnerek bevonásával egy úti tervet készítettünk, hogy az új kapacitást kifejeztük. A legutóbbi tesztek továbbra is bizonyítják, hogy helyesen döntöttünk ipari szempontból, mert ez által az európai szuverenitást meg tudjuk védeni, és ugyanakkor a NATO rendszerbe is tökéletesen beleémelkezik, és interoperabilis lesz a, a, a NATO rendszerrel a felső és alacsonyabb légi régiókat, rétegeket és védeni tudjuk ezáltal, tehát kiegészíteni az SM3 és a másik amerikai rendszert egyaránt. Ilyen módon a terheket megoszthatnák az európai országok a NATO-val, a burden sharing szellemében, az interoperabilitás segítségével, és ugyanakkor a, a BM Secure NATO rendszert ezáltal jobban ki tudjuk egyensúlyozni a NATO és Európa között, és elmélyít, el tudjuk mélyíteni a szövetségek gesek közötti együttműködést, és ugyanakkor az a, amennyiben Európa valóban kiveszi a részét ebből, akkor ez azt jelenti, hogy bármi történik, Európa valóban függetlenül is szerepet játszhat ilyen tekintetben, nem csak a nato kell mindenképpen számítania. Végezetül reméljük, hogy az új rakétavédelmi felállásban örömmel fogadják majd ezt az tervet, mert ez lenne a legjobb módja a rakéta védelemnek Európában. Köszönöm szépen. És most átadom eh, Liba eh, kollégának a szót. Igyekszem gyorsan elmondani a mondanómat. A Thales cégről néhány szóban beszámolok. 60 ezer munkatársunk van, 50 országban tevékenykedünk, és a legtöbb európai országban jelen vagyunk. A vállalatunk 50 év alatt a távközlésben, illetve a lokátorok, a légvédelmi rendszerek, aztán a repülő, illetve űrrendszerek, és a tengeri, valamint a szárazföldi technológiák területen is nagyon komoly tapasztalatokat szerzett, ideértve a ballisztikus rendszereket is. Nos, az ismertetőm elején pár szóban szólnék a balisztikus rakétavédelmi rendszerekről részint műszaki szempontból, részint taktikai, harcászati szempontból. Több funkciója van ezeknek a rendszereknek műszaki értelemben, egyrészt megfigyelő, illetve védelmi kérdések, műhold, vagy pedig ö, szárazföldi szinten Veronik Semelyek említette már a különböző rendszerek közötti e, együttműködést, illetve a légkörön belül és rajta kívüli rakétákkal való együttműködést is ide kell érteni, és a délelőtt során hallottunk már az irányító rendszerekről a e, két, illetve a C2-es irányító rendszer adja a lényegét a rendszernek. Két paramétert emelnék ki ez egyik a terület nagysága, amit védeni szeretnénk, a másik pedig a hatótávolság a rakétáknak, amelyeket elfogni kívánunk. A hadszintéri, illetve a területi alapú védelem, főleg emiatt a két kritérium miatt ér el, vagyis egyrészt lehet egy nagy lefedettségünk, nagy területünk, illetve nagy hatótávolságú érkező rakétákra készíthetjük fel a rendszert, az egyértelműen a területi védelmi rendszer felé hat. A másik oldalon pedig, ahol a beérkező rakéták rövidebb hatótávolságok, hatótávolságúak, és kisebb a védendő terület, ott hadszintéri rendszerekről beszélhetünk. Viszont a kettő között senki nem tudja, hogy adott esetben hol alakul ki a választóvonal hogy a két rendszert mi választja majd végül el. Európában például európai szempontból nézve ezt a kérdést, az európai többfázisú adaptív megközelítés, amelyet Amerika eh, irányít, egyértelműen területi alapú rakétavédelemben gondolkodik. Az amerikai oldalon pedig az Európában állomásozó csapatoknak a védelmére összpontosító hadszintéri rendszerben gondolkodnak. Tehát a kettő között valamiféle kiegészítő jellegű alapon elgondolkodhatunk az atomcsapás elleni védelem kiépítésén is. A részleteket illetően három dolgot emelnék ki. Az első, a NATO döntése, hogy területi rakétavédelmi rendszert épít ki Európában, illetve a, a csapatok védelmére hadszintéri rendszert, az nyilvánvalóan az ipar szállítási képességeit is tekintetbe veszi. Ez az, a Lisszabonban elhangzottak alapján azt mondhatjuk, hogy az irányítási rendszer kiépítésének a fázisai a következők. Márciusban, jövő márciusban következik az első fázis, és aztán 2011 júniusára eh, kell meghozni a további döntéseket. Tehát tulajdonképpen sürgős ez a feladat, hogy egyrészt időben elkészüljünk, másrészt pedig, hogy a politikai elfogadottságot szeretnénk megteremteni a területi rakétavédelem mellett. Ahhoz a transatlanti védelmi iparág szereplőit is be kell vonnunk, illetve lehetővé kell tenni, hogy ennek a beruházási, szállítási előnyeiből mindenki egyformán részesülhessen, és hogy mindenki a nyertese legyen ennek a folyamatnak. Ami a terület, illetve a hadszintérű eh, rendszert illeti az ART, bnd eh, rendszert, és annak a, az irányítási eh, központ kialakítását, ez egy lépés a jó irányba, az ART, bnd t a transatlanti iparág eh, szállítása mellett építjük majd ki, ami pedig az európai, illetve amerikai együttműködést illeti a többfázisú adaptív megközelítésben. Ez azt jelenti, hogy a közös irányítási rendszer, amelyet közösen finanszíroznak, ugyancsak transatlanti iparágbeli szállításokból tevődik majd össze az ALT-BMD megközelítés keretében. És a következő lépésben a transatlanti együttműködést úgy célszerű alakítani, hogy az érzékelőket és a lokátorokat, a műholdakat szükség szerint tudják szállítani az Egyesült Államok rendszerei a C2-es, illetve az európai bázis számára, és az irányítási rendszer szempontjából elérhetők kell, hogy legyenek. És aztán hozzátenném, hogy mindennek ki lehet alakítani a részleteit. Az európai védelmi ipart már bevonták ebbe, mind a területi, mind a hadszintéri rendszerek kiépítésébe, és ez multinacionális és transatlanti szinten is így van early warning satellites, they can... Ami pedig a korai figyelmeztetéseket leadó műholdakat illeti. E, ezeknek az a szerepük, hogy a rakéták beérkezésére figyelmeztessenek, illetve már a kilövést is érzékeljék. És a Lisszaboni csúcson elhangzott, hogy a műholdas korai figyelmeztető rendszer kiépítése 2020-ra várható. Aztán a Második terület a lokátorok építése. Két típus van. Az egyik a korai figyelmeztető, nagyon hosszú eh, hatótávolságú, illetve 5-600 kilométeres hatósugarú eh, lokátorokról van szó. Tehát ezek azonnal észlelik a kilövés után a rakétát, és a második eh, lokátor szint pedig a beérkező rakétákat követi a lokátorok több funkciósak, egyrészt észlelnek, másrészt célzottan irányítják a, az elfogó rakétáknak a mozgását. Ezek kisebb hatótávolságúak. It's at long distance and capable to deliver a uh, very accurate information when they are uh, networked. Important technologic issues, including algorithms,